Dear colleagues, we will start our today. Kedves kollégák, megkezdjük a mai ülésünket. Kérem, foglaljanak helyet. Ahogy az MV szakbizottságbeli kollégáink nagy része az USA-ban van, nagy delegációval mentek, Lavia elnökünk is az USA-ban van, ezért én fogom őt helyettesíteni és talán ez az oka annak, hogy a kitűnő kollégáink egy része hiányzik a mai ülésről. First point is the adoption of the... Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása, hogyha nincsen ezzel kapcsolatban kifogásuk, akkor ezt elfogadhatjuk mindenfajta változtatás nélkül, senki nem ellenkezik, akkor elfogadjuk ezt a napi rendet. Akkor térjünk rá a második pontra, elnöki közlemények. Először is a következő elnökségi ülésünk, tehát a szakbizottsági ülésünk, március 26-án lesz a következő szakbizottsági ülésünk, reggel csak. Március 26-án nem lesz eh, délutáni ülésünk, a délutáni ülést törölték. Ugyanakkor lesz egy eh, Együttes ülésünk az Agrival, a, a klónizásról, ez egy nagyon fontos téma. Az Agrival együtt működünk az 55-ös szabályzat értelmében, eljárási szabályzat értelmében. A következő ülésünkön, amelyet közösen tartunk meg, megvitatjuk a két tervezetét, és április 13-án lesz ez az ülésünk, illetve elnézést április 16-án 11-12.30-ig lesz az Agrival, ez a közösen megtartott ülésünk. Ezen kívül szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy a mai ülésen a tolmácsolás 22 nyelven érhető el, észt és írnyelveken nincsen tolmácsolás ahogy általában az lenni szokott, elektronikusan is elérhetőek a dokumentumok az e-meeting applikáción keresztül, és az ülésünket az interneten is nyomon lehet követni. Következzék tehát a harmadik napi pontunk, a jelenlegi intézményközi tárgyalásokról szóló jelentés, az üzemanyag minőségi irányelv módosításáról, illetve a megújuló energia irányelv, az look ról szóló tegyelásokról van szó. Már 10-én volt a találkozó Strasbourgban, a parlamenti, a tanács, illetve a bizottsági delegáció eszmét cserélt a különböző álláspontjaikról. Ennek során koncentráltak a legfontosabb politikai kérdésekre, ide tartozik az AI/look tényezők, illetve az üvegházi gázok kibocsátása, illetve a jelentéstevés, a bioüzemanyagok meghatározása a megújuló források szempontjából. Minden intézmény, az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament hangsúlyozta azt, hogy nyílt tárgyalásokra van szükség, nyíltnak kell lenni, hát ez nem meglepő, és ezen kívül nagyon szorosak a második olvasattal kapcsolatban a határidők is, tehát nincsen, nincsen, nincsen túl sok idő a tárgyalásokra. A második triológus március 24-én kedden lesz. És most engedjék meg, hogy kicsit előre szaladjak. A következő pontunkra, amely a tengeri szállításból adó széndiokszid kibocsátások monitorozása, jelentése és ellenőrzése, valamint az 525 per 2013 per EU rendelet módosítása. Ez itt az a helyzet, hogy a tanács álláspontja megfelel a mi álláspontunknak, azt javasolja az tevő, hogy ezt fogadjuk el módosítások nélkül. Az ütemterv a következő az NV szavazásra március 26-án fog sor kerülni, és a plenárison pedig várhatóan majd április második felében kerül sor. Ezen kívül a könnyű műanyag hortassakok felhasználásának csökkentése, ugyanez a helyzet. A tanács első olvasati álláspontja megfelel a trialógus során létrehozott megalapodásnak, a jelentéstevő azt javasolja a szabadítsanak, hogy fogadjuk ezt el további módosítások nélkül. Az ütemterv ezen jelentés esetében a következő, az NV március 31-én fog erről szavazni, a plenárisra ez majd április második felében fog kerülni. Hogyha nincsen semmilyen megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor következett a következő napi rendi pontunk, a hatos napi rendi pont. Állatgyógyászati készítmények. Először is szeretném megadni a szót a bizottság képviselőjének, hogy tájékoztasson bennünket az Európai Bizottság álláspontjáról, tehát kérem Andrzejan Zsin urat kérem meg, a bizottság részéről szóljon hozzá, tessék. Uh, thank you, Chair. Good morning. Uh... Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Az állatgyógyászati készítményekről szóló javaslatot szeretném önöknek bemutatni. Kérem a következő diát. Az állatgyógyászati készítmények és az emberi gyógyászati készítmények területén körülbelül 50 éve van EU-s szabályozás. Az állatgyógyászati készítmények esetében a szabályozás természetesen figyelembe veszi a vonatkozó ágazat szükségleteit. Az állatgyógyászati készítmények némileg eltérnek ugyanis az emberi felhasználásra szánt gyógyászati készítményektől, így a szabályok is némileg mások. Ezeket a készítményeket a állatgyógyászati ágazat szükségleteit figyelembe véve készítik el, így tehát a szabályozás is ennek megfelelően alakul, ezt fontosnak találtam megemlíteni. Ha megnézzük ennek a szabályozásnak a történetét, akkor láthatjuk, hogy hogyan is fejlődött, fejlődtek ezek a rendelkezések. 2009-ben készítettük elő a jelen javaslatot, ekkor a bizottság bemutatta a roadmap-et, menetrendet. Aztán 2011-ben volt egy jelentés, illetve elkészült egy online nyilvános konzultáció, sor került érdekelt felek találkozóira. 2012-ben voltak további konzultációk, 2013-ban összeült a hatástanulmányokkal foglalkozó grémium, és aztán 2014. szeptember 10-én megszületett a végleges bizottsági javaslat. Hogyha megnézzük a javaslat jogi alapjait, itt egy új rendeletről van szó, egy új rendeletre tettünk javaslatot, és ezzel remélhetőleg eh, sikerül a végrehajtást harmonizálni. Minden állatgyógyászati készítményre vonatkozó rendelkezést szeretnénk összefogni egyetlen egy szabályozás keretein belül. Ez jelen pillanatban nincs így, ugyanis eh, ma a 726 per 2004-es szabályozás különböző rendelkezéseiben találhatók meg az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó szabályok. Az új javaslat tehát tisztázná a jelenlegi kis és zűrzavaros helyzetet. Mi a probléma? A hatástanulmány két fő problémát vázol fel. Az egyik az, hogy általában nagyon nehéz hozzáférni a különböző engedélyezett állatgyógyászati készítményekhez, az Európai Unióban, a második problémakör pedig az antimikrobiális rezisztenciához kapcsolódik, amely egészségügyi kockázatot jelent. Ami az engedélyezett állatgyógyászati eh, készítményekhez való hozzáférést illeti, főként a kisebb fajok esetében, kisebb méretű fajok esetében jelent ez problémát, például a méhek esetében, Emellett azonban a főbb fajok esetében a betegség megelőzés szempontjából is sajnálatos ez a tényállás. Persze itt definiálni kell, hogy melyek a kisebb és nagyobb, illetve főbb és kevésbé jelentős állatfajok. A major species, illetve főbb állatfajokat bizonyos adatok alapján definiálta a bizottság. Ide tartoznak például a birkák, a marhák, a szárnyasok, a kutyák és macskák, a többi pedig mind kisebb fajnak minősül, vagy kevésbé teljesnek. Ennek a felosztásnak nyilván azért van jelentősége, mert ezáltal meghatározható a készítményekhez való hozzáférés hiányának a gazdasági és jogi következménye is. Emellett az innováció sem megfelelő, nagyon magas a, magasak a bürokratikus terhek és az engedélyeztetés kapcsán, ez egy további probléma. Mi a szabályozás célja? Növelni szeretnénk az állatgyógyászati készítményekhez való hozzáférést, csökkenteni kívánjuk a bürokratikus terheket, előmozdítani, szeret, elő szeretnénk mozdítani a versenyképességet és az innovációt, javítani szeretnénk a belső piac működésén, és az antimikrobiális rezisztencia jelentette közegészségügyi kockázatot is csökkenteni szeretnénk. Az állategészségügy, a közegészségügy, az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem e, itt nagyon szorosan összefűződnek, összekapcsolódnak egymással. Az általános, átfogó célkitűzés az, hogy naprakész szabályozásunk legyen, amely megfelel az állategészségügyi ágazat e, kihívásainak, szükségleteinek. Ahogyan már elmondtam, szeretnénk növelni az állatgyógyászati készítményekhez való hozzáférést, illetőleg az elérhetőséget ezen a területen. Először is gondoskodni szeretnénk arról, hogy az összes állatgyógyászati készítmény EU-s szintű piacra bocsátási engedélyt szerezhessen, egy központosított eljárás során. Fontosnak tartjuk ezt például a méhek számára kifejlesztett állatgyógyászati készítmények szempontjából. A hozzáférhetőség növelése érdekében úgy alakítottuk a javaslatot, hogy a beruházások számára ösztönzőket alakítsunk ki. A beruházások szempontjából nagyon fontos biztosítani a megfelelő kockázatkezelést. Emellett Az kezdeti szakaszban a piacra bot- bocsátási engedélyeztetés időszakára, időtartamára vonatkozóan is különböző időtartamokat határoztunk meg. A következő dián ez világosabban látható. Jelen pillanatban a méhek és halak esetében 13 év a maximális védelmi időszak, Az élelmiszeriparban felhasznált fajok esetében 10 év az időtartam, plusz maximálisan még 3 év. 5 évvel azonban az eredeti piacra bocsátási engedélyeztetés után lehetne megújítani az engedélyt. Ez a fő különbség. Itt láthatjuk azt, hogy az adatok rendelkezésre bocsátása mennyiben segíti elő az innovációt. Itt is bizonyos időtartamokat láthatunk a dián. Az első adat a mézelőméhekre vonatkozik, és más egyéb opciókat is felsoroltunk a dián. Az új javaslatban az az újdonság, hogy az adatvédelmi szakasz lejárta tának három, három évvel megelőzően határoztunk meg egy adott időpontot. Szeretnénk az üzleti élet számára is eh, megfelelő keretet, eh, megbízható keretet biztosítani. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy világos eh, hatája legyen az új szabályozásnak. Az úgynevezett új terápiák, új készítményeket is szeretnénk bevonni a szabályozásba. Az újfajta terápiák közé tartoznak például az őseleteket felhasználó terápiák is, Ezekre szükség lesz a jövőben, illetve egyre inkább szükség lesz, sőt, rutinszerűen fogják őket várhatóan végrehajtani, ezért ezeket is be kell venni a szabályozásba. Emellett az antimikrobiális rezisztencia klinikai kísérletekre vonatkozó szabályozásokat is meg kell újítani. Javasoljuk továbbá azt is, hogy az eljárásokat egységesítsük, és számos EU-s szintű adatbázist szeretnénk létrehozni, így például az EU-ban engedélyezett összes állatgyógyászati készítményt tartalmazó adatbázist is létre kívánunk hozni. Emellett a szabályozás csökkentené a bürokratikus terheket, mint ahogyan azt a célok kapcsán már meghatároztam, vagy elmondtam. Itt az látható a DN, hogy körülbelül 538 millió euróba kerül évente az állatgyógyászati ágazatnak a bürokratikus terhek áthidalása. Más ágazatokban ez jóval alacsonyabb. A csomagolás és a címkézés például nagyon jelentős részét teszik a költségeknek. Itt látható ilyen, hogy ez kb. 184 millió euró évente. A piacra bocsátási engedélyezésért folyamodás is jelentős költségekkel jár, illetve az és megújítása, ezek is jelentős költségeket jelentenek az ágazat számára. Annak érdekében, hogy az administratív terheket csökkentsük, mind a kompetens, illetve illetékes hatóságok és a vállalatok számára, úgy, hogy ez ne legyen kihatással az állatgyógyászati készítmények minőségére, a következőképpen lehetséges. Például az engedélyek kiadása meghatározatlan időre szólna, szemben a jelenlegi szabályozással, ami szerint 5 évre szólnak ezek az engedélyek. Leegyszerűsítenénk a szabályokat a csomagolásra és a címkézésre vonatkozóan, nem arról van szó, hogy nem fog az összes információ szerepelni a terméken, egyszerűen csak nem a csomagoláson fog szerepelni az információk nagy része, hanem a kísérő brosúrában. A farmakovigilancia területén is eh, szeretnénk bizonyos eh, előrelépést elérni. A bürokratikus terhek vonatkozásában. Egy az eljárásbeli különbséget kívánunk bevezetni, amivel csökkenthetőek a késedelmek az engedély megadása során, ami szintén költségekkel járna. Emellett egy monitorozási rendszert is szeretnénk bevezetni, úgy gondoljuk, hogy az eddigi időszakos jelentésteli rendszer helyett egy új rendszer bevezetése szintén sokkal hatékonyabb lenne. Nemzeti szinten történne az elemzés és a monitorozás bizonyos összesített adatok alapján a különböző termékcsoportra vonatkozóan. Ez egy újabb, új hatékonyabb farmakovigilanciai rendszert jelentene, amely rendszerre a farmakovigilanciai adatok elemzésében sokkal hatékonyabban tudja működni EU szerte. Körülbelül 47,7 millió eurót lehetne évente megspórolni ezzel, miközben a biztonsági szint, illetve a farmakovigilancia szintje nem csökkenne. Most azt fogom elmondani, hogy hogyan kívánjuk a belső piac működését elősegíteni. A javaslat előtti adatgyűjtés alapján azt mondhatjuk, hogy jelen pillanatban az állatgyógyászati készítmények területén több mint 30%-os különbségek mutatkoznak az árakban az egyes tagállamok között. Annak érdekében, hogy a belső piac jobban tudjon működni, a javaslat különböző intézkedéseket ír elő, például a kereskedők engedélyeztetése nemzeti szinten történne, és egy EU szerte érvényes engedély kiadása szerepel a terveinkben. Végül így tehát a végfelhasználó számára javítható a hozzáférés az állatgyógyászati készítményekhez. Azt javasoljuk továbbá, hogy az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó vények EU-szerte elismertek legyenek, minimális kritériumokat határozunk meg ezekre vonatkozóan harmacsorban. Azt javasoljuk, hogy harmonizáljuk az egymással nagyon hasonló készítményeket EU-szerte, aminek szintén kedvező hatása lenne. A szabályozás egyik legfontosabb rendelkezésével zárnám mondandómat, ezek az antimikrobiális rezisztenciára vonatkozó intézkedések. A jelenlegi szabályozási kereten belül nincs különbség az antimikrobiális, illetve más egyéb állagyógyászati készítmények között. Mi azt javasoljuk, hogy az antimikrobiális készítményekre vonatkozólag külön szabályozás lépjen életbe, tudományos adatokra alapozva. Vannak bizonyos intézkedések, amelyek az antimikrobiális rezisztenciát hivatottak megakadályozni, csak néhányat említenék a sok-sok intézkedés közül. Például vannak olyan antimikrobiális készítmények, amelyek használata csak emberek esetében lenne engedélyezett, az összes antimikrobiális készítménynek készítményt csak vényre lehet felírni, és végezetül a kompetens, illetve illetékes hatóságok visszautasíthatják az olyan elegyógyászati készítmények esetében az engedélyezést, hogyha úgy tűnik, hogy egy antimikrobiális készítmény felgyorsítja a növekedési hormonok előállítását. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a nagyon részletes leírását a bizottsági javaslatnak, és most meghallgatjuk jelentéstevőnket, Grosztett asszony, parancsoljon. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen. Én szerintem megköszönhetjük a bizottságnak is ezt a nagyon jó és részletes bemutatót azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kívánják felül vizsgálni ezt a rendeletet. Tehát alapvetően ez jó irányba tart. A célja az kell, hogy legyen, hogy a prioritásokat szolgálja, vagyis az állatgyógyászati eszközök piacra kerülése, az innováció támogatása és ezzel a versenyképesség növelése, csökkentsük az adminisztratív terheket, rendben, legyen jobb a belső piac működés ebből a szempontból is a rezisztencia kérdésének rendezése. Kezdeném az antibiotikum rezisztenciával, mert szerintem talán ez a legfontosabb téma. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ezt a problémát eh, ilyen módon meg lehet oldani. Szeretném, hogyha definiálnánk a megelőzésre vonatkozó részt, az antibiotikumok megelőzést szolgáló alkalmazása. Tehát amikor csak kizárólag megelőzési szempontból alkalmazzuk az antibiotikumokat, ez egyébként eh, a táplálék kiegészítőkre is vonatkozik. Ezen kívül fontos azt is tisztázni, hogy a szakma képviselői milyen körülmények mellett kapnak engedélyt arra, hogy antibiotikumot felírjanak. Természetesen ez tagállamról tagállamra változhat. Olyan javaslatokra van szükség, amelyek elfogadhatóak és elfogadja őket a tagállamok nagy része, vagyis a dekuplázsra vonatkozóan ez azért nagyon nagy nehézségeket jelentene gyakorlati szinten, ugyanakkor a 107-es cikkre vonatkozólag pontosítani kellene azt, hogy milyen állatokról is van itt szó, mert a szállatorvosok csak az általuk kezelt állatok számára írhatnak föl öm, készítményeket, tehát mindezt azért pontosítani kell, itt ez lenne most a legfontosabb cél. Az Európai Bizottság szeretne egy listát felírni a kritikus antibiotikumok részéről, amelyeket kizárólag emberi felhasználásra kíván fenntartani. Ennek a listának a kritériumrendszere nagyon komoly, tudományosan megalapozott kell, hogy legyen. És ezzel kapcsolatban vannak nagyon jó ajánlások is, ezeket szerintem követni kellene. Ezen felül. És itt lehet, hogy nem fogunk egyetérteni az Európai Bizottsággal, minden esetre én úgy gondolom, hogy az online antibiotikumok árusítása katasztrofális következményekkel járna. Persze ez egyszerű, de innentől kezdve teljesen kicsúszik a kezünkből az antibiotikumok feletti ellenőrzés, ezeknek a minősége, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy problémát jelent általában közegészségügyi kockázatot jelent, és ezért ezt meg kell tiltani. És ezt nem, ebben nem értünk egyet az Európai Bizottsággal. Akár itt a parlamenten belül is majd vitázunk erről, de szerettem volna ezt már most pontosítani. Hogyha megvizsgáljuk az innováció, illetve a kutatás kérdéseit, a állagyógyászati piac kicsi, a iparág nem igazán kapott ösztönzést eddig az innovációra, és éppen ezért én úgy gondolom, hogy erre szükség van erre az ösztönzésre. Az Európai Bizottság ezt részben egyébként megteszi, de azért itt sokkal ambiciózusabbnak kell lenni, hogyha tényleges változást szeretnénk elérni. Nézzük meg az adatvédelmi időszakot, amelyet az Európai Bizottság javasol. Itt most nem akarok nagyon részletekbe bocsátkozni, de a 14 éves időkorlát talán változhatna, kettő évvel meg lehetne hosszabbítani azokat a lehetőségeket, amelyek innovatívak, és nézzük most az állatkísérletekben résztvevő állatokra vonatkozó részt. Amennyiben betartjuk a szabályokat, onnantól kezdve ennek az intézkedésnek nem igazán van értelme, de persze öm, óvatosan kell megközelíteni ezt a kérdést. És itt mindenképpen oda kell majd figyelni. A, le kell csökkenteni a, az adminisztratív terheket. Szükséges, hogy kialakítsunk egy olyan védelmi rendszert, amely a kockázatokon alapszik. Ezt támogatom önmagában. De azért itt nem lehet a biztonságot kockáztatni, tehát ez a legfontosabb szempont. Egyfajta egyensúly kialakítására kell törekedni, amely a kockázatok és az előnyök összehangolását jelenteni, és kockázat kezelést kell végezni, illetve kockázat alapú felméréseket kell előzetesen elvégezni. Ez az újfajta ellenőrzési rendszer, nagyon bonyolult. Én is úgy gondolom, hogy itt egy egységes engedélyezési rendszerre van szükség, és azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az állatgyógyászati termékek nem egyenlőek a emberi fogyasztásra szánt gyógyszerekkel, tehát persze egyszerűsítsünk, de itt megint csak arra van szükség, hogy az álláspontunk kiegyensúlyozott legyen, elképzelhető, hogy nem tudjuk az ideális helyzetet elérni, de azért mégiscsak próbáljuk meg törekedni rá. Tehát itt vannak módosítások, amelyek az egyszerűsítést célozzák, illetve a könnyebb hozzáférést. A környezetvédelem témája nagyon hasznosak a vonatkozó környezetvédelmi tanulmányok. Ezeket napra készé kell tenni időről időre, de tovább is mehetünk, van ugyanis itt egy nagyon érdekes rendszer. Arról van szó, hogy kötelezővé kellene tenni a molekuláris, tehát a hatóanyag szintű hatásvizsgálatokat. Ez jelenleg nem így van, és ezzel talán az iparágnak is, az iparágat rákényszerítenénk arra, hogy együtt lépjenek fel, és ez jó lenne szerintünk, és fontos az is, hogy ezeket a monográfiákat ugyan nehéz megvalósítani, de mégiscsak ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy a bizottságnak mi a véleménye. A bizottsági bemutatása ennek az egész témának ma nagyon részletes volt, és szeretném azt is, hogyha elmondhatnák az árnyékjelentéstevők is azt, hogy számukra mik a legfontosabb pontok, és várom a hozzájárulásokat. Köszönöm. Merci, madame. Köszönöm szépen. Most következnek az árnyékjelentéstevők. Van időnk. Szeretném, hogyha mindenki ki tudná fejteni a véleményét az időkereteken belül. Kezdjük Tanaszeszku úrral, az SND-től. Köszönöm szépen. Az új javaslat az állagyógyászati eszközök területén mindenképpen jó lépést jelent a közös engedélyezési eljárás, illetve a belső piac kiteljesedése irányában. A harmonizáció, a hatóanyagokra vonatkozó jellemzők leírása, illetve definíciója nagyon jó javaslatok. Ezen kívül számunkra olyan alternatívát jelentenek, illetve a cégek számára is, amelyek lehetővé teszik azt, hogy nagyon leszűkített földrajzi területen is megjelenhessenek ezek a termékek. Az Európai Bizottság 60 napos határidőt ír elő az engedélyezésre vonatkozólag, ez teljesen követhető, hiszen új anyagokat nem helyes, hogyha éveken keresztül, vagy hogy hosszú időn keresztül visszatartunk. Most, hogy mindez hogy néz neki konkrétan, azt a mm, klinikai tesztek fényében látjuk majd. Talán azt jelenteni, hogy olyan, az olyan állatok esetében, amelyek mm, a gyógyszerek kísérleti alanyaként szolgálnak, nem, ezek az állatok nem kerülhetnek be az élelmiszerláncolatba. Ez egyébként nem ösztönzi az új állategészségügyi termékekre vonatkozó innovációt az EU-ban. A bizottság javaslata a címkézés, illetve a csomagolással kapcsolatban. Ez egy egyszerűsítést javasol európai szinten is, és itt a világosság elvét kell követni. A túlzott követelmények a jelenlegi jogszabályokban sajnos nem jó hatással voltak a piac alakulására. Ugyanakkor jó lenne, hogyha a cégek számára lehetővé tennénk azt, hogy az információ megfelelőképpen tudjon áramolni, Ez fontos tehát a címkézés szempontjából. Nemzeti kompetens hatóságok, illetve a marketing tevékenység szempontjából egyaránt. Nézzük most, hogy hogy néz ki a tégbek rendszer. Itt megint csak ugye az egyszerűsítés elvét követjük a tagállamok szintjén is, ennek a mechanizmusnak a szempontjából. Én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha ezt a rendszert harmonizálni tudnánk, de ennek nem szabadna, hogy ez nem szabadna, hogy részét képezze ennek a mostani állatgyógyászati termékekre vonatkozó javaslatnak. Környezetvédelmi hatások szempontjából is meg kell vizsgálni a helyzetet, itt nem a már meglévő termékekről van szó, hanem inkább arról, hogy konszolidáljuk a meglévő adatokat a környezetvédelmi hatásokról, és azokról a ható anyagokkal kapcsolatban adatbázisokat hozzunk létre, amelyek kockázatot jelentenek, illetve nem jelentenek kockázatot a környezetre vonatkozólag. Vannak egyébként más EU-s jogszabályok, amelyeket rá lehetne illeszteni erre a témára, és ezek további hozzáadott értéket képviselhetnek a, mind a környezetvédelem, mind az egészségvédelem szempontjából. További ö, pontosításokra van szükség a jelenlegi javaslatban. A környezetvédelmi ö, kockázat elemzés a generikus ö, termékek esetében. Fontos lenne tehát ezt a kockázat csökkentés szempontjából vizsgálni. A jogharmonizáció, amely termék alapú megközelítést alkalmaz, szerintünk problematikus és etikai szempontból is problematikus. Egy másik rendszert is meg kellene fontolnunk. a jelenlegi javaslatban szereplő engedélyeken kívül eső öm, fajokra vonatkozó jogszabályok, a generikus gyógyszerek öm, alkalmazása öm, szintén körültekintő megfontolást igényelnek. Mindezt azon negatív hatások figyelembevételével, amelyek az újfajta antibiotikumok kialakítását jelenthetik az állatgyógyszerek piacán. És akkor még nem beszéltem arról, hogy a állatorvosoknak milyen jogot adunk arra, hogy milyen típusú gyógyszereket írhatnak fel. Aztán talán megfontolandó lenne egy hibrid rendszer bevezetése, ezt kellene talán kidolgoznunk részletesebben. Most nézzük az online internetes árusítást. Itt attól tartok, hogy a jelenlegi javaslatban nincsen elég intézkedés arra vonatkozólag, hogy az ellenőrzés ezen a piaci szegmensen meg fog valósulni. Itt főként az antibiotikumokra gondolok. A az adatgyűjtés kérdésében a jelenlegi javaslat az interneten árusított gyógyszerek tekintetében nagyon gyenge. A javaslatnak az lenne a célja, hogy ösztönözze az innovációt, illetve az Európai Unióban az állatgyógyszerek hozzáférhetőségét. Ez pedig új fajokra, illetve újfajta felhasználáshoz is vezethet. Nézzük most a farmakovigilanciát. a kockázatok kérdését ezen termékek esetében szintén meg kell fontolni. Köszönöm szépen, az LCR ennyi jelentéstevője következik. Pieha úr, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy érdeklődéssel és elégedettséggel követtem ezt a dokumentumot, illetve a magyarázatokat is. Köszönjük a bizottságnak azt, hogy ezt a projektet előkészítette. Nagyon jól ki van ez dolgozva, de persze lesznek még módosítások ezen. Nagyon fontos a biztonsági standard, ennek intenzívebb tétele, és főként az állat egészségügyi gyógyszerek esetében. Olyan rendelkezésekről van szó, amelyek a, az orvosságok alkalmazását illetik, főként e, ezen e, biztonsági kérdések kapcsán. Tehát itt e, határidő nélküli engedélyezés van a gyógyszerek esetében, és ez a véleményem, ez a frakció véleménye szerint nem feltétlenül jelenti a biztonság javítását. Tehát itt vannak kételjeink. A második dolog, ez egy nagyon nehéz kérdés, ez pedig az, amit a bizottság javasolt, nagyon magasak az állatgyógyszerek árai, és ezért az Európai Bizottságnak azt a célt kell kitűznie, hogy csökkentsék a az árakat, az innovációt, hogy növeljék. Ez nagyon nehéz, főként meg kell vizsgálni az új gyógyszerek kifejlesztését, például az antibiotikumok kifejlesztését. Hosszasan figyeltük már az adatokat ennek kapcsán, és azt láthatjuk, hogy a gyógyszerrezisztencia növekszik, nagyon sok a generikus gyógyszer, és pontosan ezek esetében elmondhatom azt, hogy az árak ezen a területen véleményem szerint, de mások véleménye is szerint nem igazán csökkentek. Tehát természetesen szó van az innovációról, másrésztről viszont szó van szabadalmi jogokról is, márka jogokról is szó van, más kérdések is felmerülnek, amelyek kötődnek a biztonsághoz, és itt megmutatkozik, főként akkor, amikor ezt a rendelet tervezetet megnézem, hogy vannak olyan szerek, amelyek nem igazán állatgyógyszereknek minősülnek, de mégis az állatok esetében alkalmazzák ezetek, ezeket hozzáférnek ezekhez a szerekhez a specialisták, ismerjük ezeket az eseteket, de itt itt nem mindent lehet konkrétan megkülönböztetni, hogyha a gyógyszerekről beszélünk, akkor az antibiotikumokra gondolunk, de nem szabad elfelejteni, hogy vannak olyan kérdések, ahol bizonyos kvalifikációkat nem lehet figyelmen kívül hagyni. A rendelet kapcsán nagyon sok kérdés merül fel, és a teljes folyamat keretén belül szeretnék majd itt módosítókat benyújtani. Vannak bizonyos fenntartásaim, és a 104-esben a hármas bekezdés kapcsán. Itt kis mennyiségről beszélnek, ez mit jelent? 5 tonna, 10 tonna, 1 gram, mit jelent a kis mennyiség? Tehát ezt is talán pontosítani kellene, és azért, mert ez zavart okozhat. Másik dolog, van egy olyan követelés, hogy a dokumentáció egységes legyen Itt azt kérik, hogy ezt három évre csökkentsék. Vannak bizonyos anyagok, amelyeket át kell dolgozni. Lehet, hogy nem mindent kellene megőrizni, tehát ezért kellene talán átgondolni ezt a határidőt. Még egy dolog, az internet. Nos, az internet nélkül már elképzelhetetlen a mai világunk, viszont az, a gyógyszerek esetében, amelyek az interneten elérhetőek, ez lehet egy jó megoldás ugyan, de hogyan lehet mindezt ellenőrizni? Ez nem könnyű, nem könnyű ezen gyógyszerek terjesztését ellenőrizni, és nem könnyű biztosítani azt, hogy a rendelet célját betartják az alkalmazás során. Még egy dolgot hadd vessek fel, és itt is magyarázatra van szükség, ez pedig a gyógyszerek felírása, a receptek kérdése. Milyen fajta információkat kell itt megadni? Itt mindig arról beszélnek, hogy az igazgatási előírásokat csökkenteni kell, a receptek esetében lesz -e egy pán-európai felfogás, ezt majd kodifikálják-e, vagy minden tagállamban lesz egyfajta modell. Köszönöm az előadásukat a bizottság részéről, és mindenképpen be fogunk nyújtani módosítókat, de ahogy mondtam, nagy elégedettséggel vettük tudomásul ezt a kezdeményezést. Örültünk annak, hogy konkrét előírásokat hoznak létre az állatgyógyszerek esetében, hiszen láthatjuk azt, hogy ezek alkalmazása se nem ellenőrzött, se nem koordinált az állattenyésztés területén. Emiatt gyakran negatív hatásokat tapasztalhatunk az egészségre nézve, de a teljes terület felmérését illetően is. Elnök, köszönöm szépen Pihá úrnak, udvariasan kérném azt, hogy mindenki tartsa be a megadott felszólalási időt. Most rátérünk az ALDE tevére Pausen asszonyra. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék az Európai Bizottságnak köszönetet mondani, mert végre megszületett ez a javaslat a részükről, ugyanis az Európai Parlament az Agri Szakbizottságban, de az NV Szakbizottságban már 2011-ben és 2012-ben is kérte ezt. Az antibiotikumok kétharmadát az állatok esetében használják fel. El kell mondjam, hogy 90%-ban egyetetek azzal, amit Grosztet asszony elmondott, ebben a javaslatban úgy gondolom, hogy eh, a definíciók nem igazán pontosak. Néhány fogalmat pontosítani kell, mert ezek kicsit homályosak. Fontos az egyszerűsítés, de nem igazán értem azt, hogy miért kell négy bonyolult eljárást alkalmazni a gyógyszerek engedélyeztetésehez. Miért kell egy munkacsoport, ahol állatorvosok vesznek részt, lesz még egy koordinációs iroda is, vagy koordinációs csapat. Igazából ez bürokratikusabb, ezt nem igazán értem, hogy ez miért így történik. Központosított engedélyezésre van szükség, de kell egy nemzeti engedélyezés és hogy a kisebb és új vállalatok számára is segítséget tudjunk nyújtani, nekik valóban egyszerűsítésre van szükség. Hogy a bürokráciát csökkentsük, és hogy egyeteműek legyünk, sokkal nagyobb erőfeszítésre van szükség ezen a területen. Van még egy dolog, amely talán központi kérdés, az emberiség, illetve a népegészségügy szempontjából, ez pedig az antibiotikum rezisztencia. a szavakat kicsit össze-vissza használjuk, hiszen rezisztenciáról van szó, az általános anti biotikumok esetében. Itt baktériumokról van szó, és úgy gondolom, hogy Grosztet asszonynak abszolút igaza van, az antibiotikumokat nem lehet bizonyos esetekben adni, nem szabad ezeket megelőzően alkalmazni. Ezek nem megelőző jellegű gyógyszerek, és először is a diagnózist kell felállítani, még mielőtt antibiotikumokat alkalmaznának. Úgy gondolom, hogy nagyon szigorúnak kell itt lennünk, és egyhangulak kell felszólalnunk. Minden antibiotikum, minden immunológiai gyógyszert egy kalap alá vesznek. Itt van egy kérdésem, van még egy dolog, amit én nem igazán értek, mert a különböző tagállamokban ez egyértelmű. Van egy orvos, aki az emberi egészségre specializálódott, és ez az orvos bizonyos szakképzettséggel rendelkezik, és készségekkel, de egy állatorvos ugyanolyan ö, akadémiai státusszal rendelkezik, az állat orvosnak kell döntenie az állati termékek fogalmazataláról, és miért kell neki arról is döntenie, hogy milyen fajta áltegészségügyi termékeket alkalmazhat. Erről is beszélni kell. Köszönöm szépen Paulsen asszonynak, és köszönöm azt is, hogy betartotta a felszólalási időt. Most pedig Killenen asszony következik, aki a GUE árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a javaslatot, és azt is, hogy bemutatták itt a javaslatot ma. Szerintem mindig az kell, hogy legyen a kiinduló pont, hogy megelőző intézkedéseket tegyünk. Az a legjobb, ha meg tudjuk előzni a gyógyászati készítmények használatát, de hát ez sajnálatos módon nem mindig lehetséges. Szeretném megemlíteni hogy az antimikrobiális rezisztencia az egyik legfőbb kérdés, amelyel itt foglalkoznunk kell, és a szabályozás jelentős része egyes készítményekre vonatkozik. Szerintem talán szükség lenne még olyan intézkedésekre is, illetve rendelkezésekre, amelyek konkrétan az antimikrobiális készítményekre és bizonyos hatóanyagcsoportokra vonatkoznak, illetve hatóanyagcsoportokra vonatkoznak, úgy gondolom ez elősegítené, hogy elkerülhetővé tegyük az antimikrobiális rezisztencia kialakulását. Amikor a 115-től 117-es cikkig terjedő részről van szó, az úgynevezett off-label alkalmazásról szól ez a szövegrész. Ott úgy látom, hogy nagyon sok múlik a állatorvosok megítélésén, illetve érzetén. Szerintem az itt szereplő alternatívákat úgy kell meghatározni, hogy megnézzük, mennyire biztonságosak az egyes készítmények az egyes állatfajokra nézve. Szerintem fontos lenne, hogy az Európai Bizottság ezt is figyelembe vegye, és érdekelne, hogy ezt a kérdést az Európai Bizottság miért nem úgy kezelte, hogy az állatok helyzetéből indult ki, volna ki? Tehát miért nem az állatok helyzetét vette figyelembe, amikor ezt a kérdést átgondolta? Aztán mi a helyzet az akvakultúrákkal? A keszkét szabályozások mindenféle intézkedést tartalmaznak már, ehhez jön aztán a további bürokratikus teher, amit ez a rendelkezés előidéz. Miközben állandóan azon vagyunk, hogy a bürokratikus terheket csökkentsük. Továbbá az is érdekel, hogy az Európai Bizottság hogyan látja az állatorvosok ellenőrzését, különösen, hogyha internetes kereskedelemben gondolkodunk, ami az állatgyógyászati készítményeket illeti. Szerintem az egy nagyon nagy kihívás lehet a tagállamok számára, és igenis szükség lenne itt ellenőrzésre. A készítmények kiskereskedelme pozitívnak tartom ebben az összefüggésben azt, hogy az állatorvosok közvetlenül az állatok tulajdonosainak árusíthatnak ilyen készítményeket, de szerintem ezt a jogot korlátozni kellene, mégpedig oly módon, hogy az állatorvos csak akkor árusíthasson készítményt tulajdonosoknak, hogyha az adott érintett állat kezelésében is részt vesz. Így ellenőrizni lehetne, hogy mely esetben pontosan mely állatorvos írt fel egy-egy készítményt. Aztán a készítményekben használt hatóanyagok gyártását is szerintem engedélyhez kellene kötni. Az emberi készítmények gyógyszerek esetében sincs ilyen szabályozás. Szerintem ez egy további terhet jelenthet. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság a javaslatát ebben az esetben miért úgy alakította, ahogy amikor a gyógyászati készítmények importjáról van szó, azt gondolom, hogy a legális, törvényes állatgyógyászati készítményeket nem szabad más célra felhasználni, nem szabad például őket emberek esetében alkalmazni. Szerintem ezt a fajta visszaélést is mindenképpen meg kell akadályozni a javaslat által. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig Hojszling úr következik a zöldek árnyék jelentéstevője. Kedves kollégák, azt kell mondanom, hogy egy kicsit csalódást okozott az Európai Bizottság javaslata, ugyanis lehetőségünk lett volna arra, hogy végre gátat szabjunk az antibiotikumok nagy arányú túlhasználatának. Sajnálatos módon az Európai Bizottság nem igazán ebbe az irányba indult el, inkább a több versenyképesség, több innováció, bürokratikus akadályok leépítése irányába indult el. Mindez szép és jó, és erre szükség is van, de hát valamilyen módon azért csökkenteni kell az antibiotikumok túlzott felhasználását is, erről viszont egyetlen szó sem esik a bizottsági javaslatban. Egy dolgot mindenképpen szeretnék elmondani. A bizottsági statisztikák is megerősítik, hogy az Európai Unióban 25 ezeren halnak meg antibiotikum rezisztencia miatt, és ez szorosan összefügg az állati felhasználású antibiotikumokkal is. Az emberi felhasználásban, felhasználás területén is nagyon sok antibiotikumot használunk, de az állatok esetében is 13 ezer tonnát használunk fel évente, úgyhogy ez egy igenis jelentős kérdés. Fontos lenne foglalkozni az állatok, az állatenyésztésben megelőző jelleggel történő antibiotikum felhasználással is. Itt egy masszív visszaélésről van szó, a kutatások azt mutatják, hogy sok esetben preventív módon használják az antibiotikumokat, és akkor, hogyha például csak egy állat betegedett meg az istállóban, akkor az összes állatot is kezelni lehet antibiotikumokkal. Szerintem talán érdemes lenne elgondolkodni, hogyan lehetne célzottabban felhasználni az antibiotikumot ezen esetekben is, tehát valamiféle korlátozásra szükség lenne. Az állatorvosok szerepét is kicsit kritikusabban kellene talán szemlélni, hiszen az állatorvosok részben a gyógyszerek eladásaiból élnek, sok tagállamban ez valóban így van, így fel kell tenni a kérdést, hogy vajon az állatorvosoknak érdeke az, hogy kevesebb antibiotikumot adjanak el? Lehet, hogy a nagyobb eladások jobban szolgálják az érdekeiket, mert ezzel többen keresnek. Úgyhogy itt is, ebből a szempontból is el kell gondolkodni a korlátozásokon. Sajnálom azt, hogy az antibiotikumok és az állatgyógyászati készítmények kapcsán nem gondolkodott el a bizottság eléggé a környezeti hatásokról. Szerintem a talajvízre gyakorolt hatást vizsgálni kell, és vizsgálni kellene az általános környezeti hatást is. Az összes felszólaló felszólalásából kiderült egy dolog, az, hogy az online kereskedelem alkalmazása ezen a téren nem igazán jó lehetőség, hogyha növelni akarjuk az ellenőrzést például, és az ilyen készítmények felett gyakorolt kontrollt, és hát azt mondani, hogy korlátlan időre vonatkozólag engedélyeket adunk ki az állatgyógyászati készítményekre, hát ez elfogadhatatlan, e, máskülönben nagyon nagy problémák alakulnak ki. Ami pedig a tartalék antibiotikumokat illeti, a bizottság nagyon helyesen mondta, hogy fontos ezen antibiotikumok használatát korlátozni az állatgyógyászatban, és szerintem a bizottsági javaslat itt nem is megy elég messzire. Az ilyen antibiotikumoknak nincs keresni valójuk az állatgyógyászatban, ugyanis ezek az antibiotikumok azok, amelyeket akkor tudunk felhasználni, hogy az összes többi antibiotikum már nem hat. Szerintem ezeknek a tartalék antibiotikumoknak semmi keresni valójuk az állatgyógyászatban, nem értem, hogy miért akarják ezt engedélyezni az állatgyógyászat területén. Úgyhogy szerintem még sokat kell dolgozni ezen a csomagon, meg kell kérdejeleznünk a csomag mögötti célkitűzéseket is. Itt nem az a leglényegesebb kérdés, hogy a bürokratikus terheket lebontsuk, sokkal inkább arra lenne szükség, hogy az egész területet erősebben ellenőrizzük, korlátozzuk az antibiotikumok használatát, és ezek a célkitűzések nem szerepelnek ebben a csomagban. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban az FDD kapja meg a szót Cséni úr. Köszönöm szépen. Az én benyomásom első ránézésre az, hogy az árosítás és a piac érdekében kíván tenni valamit a bizottság és a gyógyszergyárak, gyógyszergyártó cégeknek kíván kedvezni a bizottság. A gyógyszeriparban tényleg az a cél, hogy egy egységes gyógyászati készítményekre vonatkozó piac jön létre. Nálunk az elsődleges szempont viszont az egészség kell, hogy legyen, valamint az, hogy nem szabad a tömeges állattartásra korlátozni a gondolkodásunkat, sokkal inkább az egyes állatok jólétét kell szem előtt tartani. Úgy tűnik, nem kiegyensúlyozott itt a megközelítés, és ami a gyógyszeripart illeti, egy olyan ágazatról beszélünk, ahol nagyon kevés a korlátozás, ami veszélyekkel jár, akár az emberi egészségre nézve is. A zöldek árnyék jelentéstevőjével értek egyet, amikor azt mondja, hogy néhány állítás ebben a javaslatban igenis támadható. Például az elérhetőség javítása. Az elérhetőség javítása pontosan mit jelent? A piac szemszögéből nézzük az elérhetőséget, vagy abból a szempontból, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő intézkedések az állatok egészségének, vagy az emberek egészségének védelmére. Ezt meg lehet kérdőjelezni. Aztán a preventív módon alkalmazott gyógyszer, preventív módon történő gyógyszerhasználat is megkérdőjelezhető. Itt egyetértek Paulsen asszonynal. Milyen esetekben lehetne preventív módon gyógyszereket alkalmazni, és milyen szabályok mentén. Nagyon vigyáznunk kellene, hogy olyan helyzet alakuljon ki, amely az emberi egészségre is veszélyt jelent. Ez tényleg azt jelenteni, hogy megszületne egy engedély, amely korlátlanul hatályos? Vagy lehetőséget kellene esetleg biztosítani arra, hogy ezeket a készítményeket levegyék a piacról, hogyha bebizonyosodik, hogy az egészségre veszélyesek és az adott felírt gyógyszerért megvan az, hogy kinek írták fel, és milyen célra, de ugyanakkor ezen felül, vagy ezen túlmenően is fel lehet használni, és szerintem ez az, ami veszélyes. Aztán ott van a generikus gyógyszerek kérdés, ami megint csak más téma. Vajon meg fogják engedni azt, hogy ezeket könnyen öm, piacra lehessen juttatni? Én nem látom ezt ebből a jogszabály javaslatból. Nekem úgy tűnt, hogy a parlament jelentős tevője azt szeretné, hogyha a hatóanyag alapú engedélyezést vezetnénk be, és nem pedig márka alapú engedélyezést. Ami pedig az innovációt és a kutatásfejlesztési illeti, vajon igazi innovációra szó sor fog majd kerülni? Nincsen igazi kutatás az emberi egészségre vonatkozó hatóanyagok tekintetében, tehát itt azért nagyon sok a spekuláció, úgyhogy bennünket azért nagyon aggaszt az, hogy néhány gyógyszertársaság kezében összpontosul az összes piaci részesedés, és aztán a szabadalmakat felhasználva tulajdonképpen monopól helyzetbe kerülnek, és nagyon magas áron árusítják a gyógyszereket. Ugyanez egyébként az állatokra vonatkozólag is meg fog, meg, megvalósul majd. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Most pedig szakbizottságok tagok következnek. Hozzájárulhat mindenki, elmondhatja véleményét a vitához. Hatan kérték a szót. Amennyiben bárki más szeretné kérni, hogy felszólalhasson, azok most jelezzék ezt, hogyha nem, akkor lezárom a felszólalók listáját. Líze úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a bizottságnak és mindenkinek, akik részt vettek a javaslat kidolgozásában, és Tónió Borgnak is szeretném megköszönni ezt a javaslatot. Az Európai Bizottság, amikor bejelentette ezt a javaslatát, az ugyanaz a nap volt, amikor a bizottság elnöke bemutatta az új bizottságát. Sajnálatos ez, hogy egy kicsit ez így elfelejtődött, pedig ez a legfontosabb javaslat a parlamentnél az egészségügy szempontjából. Kíváncsi vagyok a tanácstól, mit várhatunk. Szerintem a gyógyszertermékek a legfontosabbak egészségügy szempontjából, amiről a parlamentben beszélünk. Köszönöm François Grosztetnek és a munkáját. Nagyon sokat tett ezért a javaslatért, és úgy gondolom, hogy ő sok szükséges javítást is már eszközölt. Jó a bizottsági javaslat, mint alap, de szerintem Grosztet asszony sokat tett, ezért támogatom alapvetően azt a célt, hogy jobb legyen a belső piac az gyógyszerek esetében, és az első kérdésemet egy intézem is az Európai Bizottsághoz. Joggal, és mindjárt mondok erről valamit, beszélünk, sokat beszélünk az antibiotikumokról, de szeretném a bizottságtól azt tudni, hogy mik a, má, a többi fontos gyógyszerek az állatok esetében, amelyek amiket fel kell dolgoznunk ebben a jelentésben, és eh, hol nem merülnek fel esetlegesen fenntartások, ez lenne a kérdés a bizottság irányába, és ahogy mondtam, szeretnék az antibiotikum rezisztenciáról is szólni. Fontos az, amit Heusling úr említett, óriási a probléma, a WHO és az ECDC beszélése szerint 40 ezeren halnak meg az Európai Unióban az antibiotikum rezisztencia miatt, azért, mert nem lehet a betegségeket megfelelően kezelni. Lehet, hogy ez az adat még magasabb. François Grostet, illetve Féderle Agrebele kollégám, és jó magam is részt vettünk egy vitán, ahol elhangzott az, hogy még magasabb ez az arány. De szeretnék arra rámutatni, hogy ez a 25 ezer halott, ez nem csak első sorban nem az átegészségügyi túlzott felhasználás miatt történik, hanem azért is, mert az emberi egészség ügy kapcsán nem foglalkozunk eléggé teljesen ezzel a kérdéssel. Az ügy kapcsán a csirkék 90%-a rövid életük során antibiotikum kezelést kapnak, hát képzeljük el, mondjuk százan vagyunk ebben a teremben, hogyha az elmúlt 30-35 napban antibiotikumot kaptunk volna, akkor fel kellene tenni a kérdést, hogy jó-e ez így. Tehát másképp kell megközelíteni ezt a kérdést, jó megközelítés láthatunk a bizottság részéről, 12 intézkedést javasoltak az ellenőrzés esetében, ezt támogatom mindegyiket, és François Grosztettel egyetértek abban, hogy ezeket jobban e, körül kell írni. Ami aggaszt, ez a, az antibiotikumok kapcsán a, az, hogy az emberi felhasználás során is korlátozni kell az antibiotikumokat, az átegészség kapcsán is. Úgy gondolom, hogy pontosabban kell ezzel foglalkoznunk. Az ipar, illetve a mezőgazdaság már tiltakozik, persze a saját érdekükből kifolyólag talán joggal, de nekünk felelősségünk van a népegészségügy irányába. Tudni kell azt, hogy milyen fajta antibiotikumokat kell megtiltani az állategészségügy kapcsán, melyeket kell korlátozni és hogyan, és erről beszélni kell pontosan, hogy ez az együttdöntés során fog majd kiderülni, azt nem tudom, de majd megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Bizottság mit szeretne itt végezetül. Két kérdést szeretnék feltenni az Európai Bizottság irányába. Először is az Agrival együtt, és Norbert Glantz az MV-ben itt a jelentéstevő, az MV-ben a takarmányhoz adott gyógyszerekről, Tegnap volt egy találkozó, és felmerült a kérdés, hogy miért van szükség ilyenfajta takarmánygyógyszerekre. Van-e értelme annak, hogy a takarmányhoz adjuk az antibiotikumot? A vízen keresztül sok jobban megtehetnénk. Egy állat, amely már nem tud inni, az már enni sem tud. Felmerül a kérdés, hogy miért nem lehet ezt a vízen keresztül elintézni, miért kell takarmánygyógyszereket létrehozni, ezt erről keveset tudunk. Utolsó kérdés, én ezt tudom, hogy túlságosan messzire mutat ez a kérdés, de fel kell tenni ezt a kérdést, hogyha a fő ö, probléma ö, az emberi ö, gyógyszernél van, hogyan lehetne elkerülni az antibiotikum rezisztenciát az embereknél? Van itt egy javaslat, a Grosztet jelentés, a 114-es cikk alapján készült a Grosszek jelentést, és ezt a jogalapot fel lehet használni az emberi gyógyszer politika kapcsán is, és a gazdálkodók talán joggal mondják azt, hogy miért kell nálunk mindent utolsó pontig dokumentálni, szerintem ezeket ez helyes, de az emberi egészségügy kapcsán is jobb fajta ellenőrzésre van szükség, és a jogalap nem lehet a probléma, mert a 111-es és a 168-as cikk, ez nem csak az állt egészségügyre vonatkozik, hanem az emberi egészségügyre is. Tehát eh, ma este kollégámmal ünnepeljük azt, hogy 50 éve van már európai eh, egészségügy, illetve gyógyszerpolitika, és úgy gondolom, hogy ennek kapcsán mindenképpen az antibiotikumok eh, helyzetéről is beszélni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem, hogy mindenki fogadja el, hogy három percben szólalhat csak hozzá. A következő felszóló Káldemóza úr. Köszönöm szépen, asszony. Nem fogok tovább beszélni, mint három perc. Csak annyit szeretnék mondani, hogy az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatban mi a véleményem. talán érdemes feltenni magunknak a kérdést, hogy miért kell itt külön feliratni az antibiotikumos gyógyszert az állatok számára. Egész egyszerűen be kellene tiltani azt, hogy ő, hogy az állatorvosok maguk eladhassák ezeket a gyógyszereket. Nem, ők írják fel és kész. Ezt már 1986-ban betiltottuk Dániában, úgyhogy persze, hogy nincs itt semmilyen összefüggés. De hát akkor, amikor gazdaságilag is érdekelt valaki benne, vagy anyagilag ösztönzött, akkor persze, hogy fel fogja írni gyakrabban azt a gyógyszert, mint, mint hogyha nem kap ebből százalékot. Nem arról van szó, hogy a szállatorvosokat akarnánk tönkretenni, ők, nekik is korrekt fizetést kell biztosítani, de azért itt az állat jólét és az emberek egészségvédelme sokkal fontosabb szempont, tehát ebben szerintem szigorúbbnak kellene lenni, tehát ezt be kellene tiltani. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk, Sejer Perik. Köszönöm szépen, elnök úr, lenne néhány eh, kérdésem. Az antibiotikumok alkalmazása a rezisztenciát növelheti-e, és emiatt esetleg az antibiotikum kezelés az emberek miatt már nem ö, eh, hatásos. Az antibiotikumokat ö, eh, ki kell zárni-e az állatgyógyszerek ö, köréből? Ez a célja az Európai Bizottságnak de akkor felmerül a kérdés, hogyan lehet ezt bevezetni, ez egyáltalán nem értek egyet. A második pont, mi a helyzet a homeopátikus gyógyszerek alkalmazásával az állatok esetében. Lehetne ez kiegészítő, mert Hollandiában ezzel is foglalkozunk, és az antibiotikumok tilalmától eltekintve az antibiotikumok helytelen alkalmazását nem szabad megengedni, de itt arról van szó, hogy nem definiálják a nem megfelelő antibiotikum használatot. Hollandiában már évek óta azzal foglalkozunk, a gazdálkodókkal, a minisztériumokkal, és ez is fontos talán, hogy információt kell cserélnünk, és a holland elnökség talán ezzel is foglalkozni fog majd. A megfelelő egyensúlyra van szükség. Nagyon fontos az emberi egészség, de nagyon fontos az egészséges állatok, illetve az egészséges takarmány helyzete is. Thank you, and the next question. Köszönöm. Következő kérdések, Rivázi asszony. Köszönöm szépen. Én a bizottságnak szerettem volna mondani valamit. Az egyszerűsítés nem azt jelenti, hogy meg kell szüntetni a jogszabályokat. Ugyanis amikor diszponibilitásról beszélünk, akkor az mit jelent? Egyre több gyógyszert kellene gyártanunk? vagy pedig arról van szó inkább, hogy megfelelő áron juthassanak hozzá az állattulajdonosok az állatoknak szánt gyógyszereknek, gyógyszerekhez. Aztán ugye a klinikai tesztek tekintetében szerintem nagyon fontos az átláthatóság. Az egyszerűsítés a farmakovigilancia területén mit jelent? Nézzük meg azt, hogy mi történik a lazactenyésztés témájában. Van egy olyan bolha, amely teljesen tönkre tudja tenni ezt az állatot, mármint hogy a lazacot. Vajon vannak-e hatásvizsgálatok az ezt, ezt a bolhát pusztító gyógyszerekkel kapcsolatban? Nincsenek. A lovaknak mindenféle gyógyszereket adunk, és aztán utána jönnek a botrányok, hogy lóhúst adtak el emberi ö, figyeztés, ö, fogyasztása. Tehát ezért vigyázzunk a farmakovigilanciával, mert úgy tűnik, hogy az állatgyógyszerek területén semmiféle farmakovigilancia nincsen, tehát inkább növelni kéne azt. Azután itt szó esik az innovációról is, de mi az, ami az innováció terén ö, újdonságít? Hát a szab, szabadalmak, amelyek megint csak a nagy gyógyszergyártó cégek malmára hajtják a vizet. Valami más rendszert kellene kitalálni, egy PPP rendszert esetleg, ahol a gyógyszerinnovációt támogatjuk, és a hozzáférés nem csak a szabadalmak területén, aztán árusítási feltételek. Nagyon jól elmondta a Dán kolléga. Ez egész egyszerűen elképesztő az, hogy a gyógyszereket ugyanazok a állatorvosok írják fel, illetve árusítsák, akik megvizsgálták az állatok. Hát ez egymással összeférhetetlen, és aztán lesznek olyan orvosok, akik ugyanarra a betegségre adni fogják, mások pedig nem fogják adni azt az antibiotikumot, tehát ezt a kettőt külön kell választani, és aztán elképesztő az a gondolat is, hogy az interneten lehessen vásárolni ezeket a gyógyszereket, mert az emberek akkor majd az interneten fogják azt megvásárolni. Antibiotikum rezisztencia, hát ez egy nagy vita, nagy kérdés. Léze úr azt mondta, hogy hát igen, de hát azért ennek semmi köze nincsen a állattenyésztéshez, mert azért ne felejtsük el, minden ö, tanulmány azt mutatja, hogy az intenzív gazdálkodás a ö, baromfi, illetve a nyúl telepeken, azt mutatják, hogy az antibiotikum rezisztencia ott alakul ki. Fontos az is, hogy a fagoterápiát is felfejlesszük, mert itt antibiotikummentes vírusok pusztítanák el az a, a baktériumokat, az lenne a lényege ennek a megközelítésnek. látnunk kell azt is, hogy az ösztrogén probléma a hal tenyésztés területén az ökoszisztémákban mutatkozott meg. Itt ugye az ösztrogén felhalmozódása volt a probléma, és itt megint csak a hatásvizsgálatok hiánya jelentett problémát. az ökoszisztémában egyszerűen felgyülemlenek ezek a hatóanyagok, tehát igenis, és a, be kell vezetni a kötelező hatásvizsgálatokat. Köszönöm. Ja, ich wollte mich eigentlich heute zu diesem Thema nicht melden. Köszönöm. Eredetileg nem akartam felszólalni, de azért hallottam itt olyan dolgokat, amitől nagyon felbosszantottam magam. Én Ugye gazda vagyok, 28 éven keresztül foglalkoztam sertésekkel, és tényleg tudom, hogy nagyon nagy az antibiotikum felhasználás, sőt túlzott is, de ha néhány felszólalót végighallgatok, hát nagyon meglep, hogy nem látják az összefüggéseket. Ha Németországban például közel három euróért meg tudnak venni egy egész csirkét, hát magyarázzák meg nekem, hogy hogy jutottunk el odáig, hogy három euróba kerül egy csirke. 40 évvel ezelőtt 100 sertéssel indítottam el a gazdaságomat, 28 évvel később pedig 1000 sertéssel zártam be. Erre az 1000 sertése azért volt szükség, hogy el tudjam látni a családomat, nem azért, mert túl nagyra vágyó voltam, hanem egyszerűen azért, mert az elmúlt 30 évben folyamatosan csökkentek az árak. Nagyon-nagyon-nagyon alacsony volt a nyereség. A fiam, hogyha folytatta volna a gazdaságot, vagy átvette volna azt, akkor ma 4000 sertést kellene tartania azért, hogy az egy, illetve két gyermekes családját el tudja látni. Úgyhogy kérdezzük csak meg, hogy miért van az, hogy a tömeges állattartás felé mennek el a gazdák? Hát nem önszántukból. Kérdezzük csak meg a holland kollégákat, hogy mi a helyzet a bankokkal. Mindenki masszívan el van adósodva, a hollandok is, és a németek is. Ezt lenne érdemes megvitatni, és azt, hogy hogyan tudunk eljutni egy tisztességes árig ami magát, mag, maguknak az antibiotikumoknak a csökkentését illeti, abszolút támogatom azt, amit François és Péter Liz is mond, de azt mondani, hogy ezt az egészet betiltjuk, hát ez túl egyszerű lenne így. Sokkal inkább arra kell odafigyelni, azt kell megnézni, hogy miért kell ezeket az antibiotikumot egyáltalán bevetni. És akkor megint visszatérünk ugyanarra a kérdésre, hogy hány állatot tart egy gazda. Ha valaki ezer állatot tart, akkor havonta száz új állatra van szükség, és ezek innen-onnan jönnek, és itt terjednek a betegségek. Különböző baktérium törzseket tartalmaznak ezek az állatok, ezek így keverednek, terjednek, hát így betegszenek meg a sertések, és ezért kell folyamatosan gyógyszerezni az állatokat, mert állandóan jelen van a fertőzés. Ezért kell oda, odafigyelni az oktatásra, a képzésre. Hogyha valaki nem tudja, hogy hogyan kell állatokat tartani, akkor nem lehet őket fertőzésmentesen tartani, a baktériumtörzsek keverednek, úgyhogy képzésekre van szükség, tapasztalatcserére van szükség, és el kéne gondolkodni azon, hogy helyese az, ahogyan a gazdálkodásról gondolko gondolkodunk, gondolkodunk. Én nagyon kételkedem abban, hogy ez helyes. Köszönöm. Köszönjük szépen, és a, az utolsó felszólalónk Szanyi úr, három perc. Thank you very much, Chair. I'd like to put... Nagyon szépen köszönöm. Két kérdést szeretnék feltenni, és nyilvánvalóan az Európai Bizottság képviselőjének címezném a felszólalásomat. Az első kérdésem a takarmányba kevert gyógy, gyógyászati készítményekre vonatkozik. Talán tudják, hogy ez a szakbizottság egy véleményen dolgozik, egy jogszabály javaslathoz kapcsolódóan. Pontosabban az Európai Bizottság eh, gyógyszerrel ellátott takarmányokra eh, vonatkozó javaslatára, javaslatával kapcsolatosan nyilvánvaló, hogy itt vannak kapcsolódási pontok. A kérdés tehát az, hogy az Európai Bizottság szerint a két téma között milyen összefüggés van, és van-e arra szándék, hogy e kettőt valahogy összevonják, vagy összekapcsolják. A második kérdés, ami kicsit általánosabb jellegű. Mi egyfajta jogalkotási keretet próbálunk szabni, és ez az általában véve az európai piacra vonatkozik. Ez a jelenlegi kezdeményezés vajon, illetve ez a jelenlegi kezdeményezés és téma a TTIP tárgyalásoknak tárgyát képezi-e, illetve önök szerint a nemzetközi kereskedelem szempontjából fontos ez a téma? különös tekintettel az USA-ra és az EU-ra. És az Európai Bizottság mit gondol arról, hogy a jövőben ez hogyan alakul majd? Köszönöm. Köszönöm szépen, és még valaki kért szót. Kádenba asszony, parancsoljon. Köszönöm, miután Florence kolléga nem akart felszólalni, aztán mégis felszólalt. Hát az ő felszólalása meg engem ösztökélte arra, hogy felszólaljak. Én nagyon nagyra értékelem a felszólalásait, mert nagyon gyakorlati elemeket szokott megvilágítani, de most abban erősített meg engem az, amit mondott, hogy hogy valójában az antibiotikum a korlátozásával nem sikerül ezt a jelenlegi körforgást áttörni, ezt az ördögi kört áttörni, hiszen, ha jól értem, akkor eh, a tömeges állattartás szükségessé teszi a gyógyszerezést, a takarmányhoz való gyógyszeradagolást is, máskülönben nem tudnak versenyképesek lenni a gazdák. Úgyhogy azt hiszem, mi magunk is hozzájárulunk a problémához, sőt, megsokszorozzuk azt azáltal, hogy ha lehetővé tesszük a gyógyszerekhez való könnyű hozzáférést, ahelyett, hogy ezt korlátoznánk és nehezítenénk. Köszönöm. Most pedig ismét csak az Európai Bizottság következik. Kérem Rész urat, hogy reagáljon az elhangzottakra, és válaszolja meg a kérdéseket, amelyeket a képviselők feltettek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek, a képviselőknek ezt a nagyon érdekes vitát. Megpróbálom a lehető legtöbb kérdést megválaszolni, és talán csoportosítom is őket a különböző témakörök szerint. Számos hozzászólásban felmerültek felmerült az antimikrobiális rezisztencia megelőzése, illetve az antibiotikumok preventív használata. És többen említették azt, hogy a javaslatban eh, hogyan definiáljuk az antimikrobiális rezisztenciát, és hogyan értelmezzük azt. Európában nagyon sokféle gyakorlat uralkodik, mi megpróbáljuk a legjobb alternatívát kiválasztani ezek közül, és megpróbáljuk beépíteni a javaslatba a tapasztalatokat. Számos tagállamban felmerül ez a kérdés, Dánia példáját említeném, illetve említették többen, és ez kiváló példa, hiszen a Dán rendszer és a Dán megközelítés valóban szisztematikusan lehetővé teszi az antibiotikum használat csökkentését, de tény, hogy ez egy rendszer szintű megközelítés kell, hogy legyen, amelyben minden partnert be kell vonni, beleértve ugye az állatorvosokat, akik felírják a gyógyszereket, de a gazdákat, az ipari szereplőket és a közféra szereplőit is. Úgy gondoljuk, az általunk javasolt rendelkezések, 12, illetve 15 ilyen rendelkezés van, vagy intézkedés, attól függően, hogyan olvassuk a szöveget. Úgyhogy azt hiszem, ezzel mindenképpen sikerül majd elér, el, el, elindulni a javulás irányába. Ami a takarmányt illeti, valóban most történik első ízben szabályozás ezen a téren, a gyógyszerek kapcsán, és hogy ezt ki lehetne bővíteni, és bele lehetne venni az emberi egészségre gyakorolt hatást is, ezt ugye Líza úr tette fel ezt a kérdést, ez valóban nagyon érdekes. Talán lehetne kapcsolódási pontot találni a közegészségügyhöz, mi nyilvánvalóan egy nagyon egyedi szabályozási megközelítést alkalmazunk, vagy alkalmaznánk ebben az esetben, és kérdés, hogy ezt hogyan lehetne végrehajtani. Több kérdés vonatkozott arra, hogy hogyan kellene az állatorvosokhoz viszonyulnunk, akik ugyan szakértők, és az állatok egészségéért felelnek, valamint a megelőzésért a betegség megelőzésért. Nagyon fontos kérdés ez, ehhez kapcsolódik, amit Kleva úr kérdezett. Hogyan definiáljuk például az állategészségügyért felelős személyeket? A tagállamokban nincs egységes rendszer, nem csak az állatorvosok felelnek az állatok egészségért, hanem vannak más kapcsolódó szakmák is. Ezért vettük figyelembe azt, kellett figyelembe venni azt, hogy vannak más szak, szakmák is, amelyek ezzel foglalkoznak, és ezt a definícióban is valamilyen módon értékeltetni kellett. Ezzel eljutottunk a szabályozott szakmák kérdéséhez, illetve az, hogy a szakma hogyan működik. EU-s szintű harmonizációra lehetne szükség a képzésben, oktatásban. Ez is egy kérdés. De hogy most az adott szakmák képviselői árulhatnak-e, árusíthatnak egy gyógyszereket, vagy sem, és hogy van-e itt valamilyen korlátozás, az a tagállamoktól függ. Bele kell gondolni abba is, hogy vannak elszigetelt területek, ahol nagyon nehéz lehet adott esetben gyógyszerekhez jutni, ezért bizonyos tagállamokban a gyógyszer árusítás, az állati készítmények árusításának csak ez lehet az egyetlen módja. Hogyha a szakma képviselői teszik ezt meg, A tanácsban ez mindenképpen egy fontos kérdés lesz, majd úgy vélem. Az emberi gyógyászat területén egyébként szintén bizonyos tagállamokban a orvosok is árusíthatnak gyógyszereket, de ez nagyon ritka a humán gyógyászat területén. Ami az innovációt illeti, két megközelítés van. Grosztett asszony azt mondta, lehet, hogy nem vagyunk elég ambiciózusak az innováció területén, talán több ösztönzőre lenne szükség, több olyan kezdeményezés, amely, amely révén új termékek kerülhetnek a piacra. Kleva úr viszont azt mondta, hogy nyilván az innováció összefügg az árakkal is. Ez valóban egy dilemma, és a hatástanulmányunk során is felmerült ez a probléma, nevezetesen, hogy mi a megfelelő kezdeményezési szint, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy új gyógyszereket fejlesztenek ki. Hol tudjuk megteremteni a megfelelő egyensúlyt? Fontos kérdés ez, és persze az árak összefüggnek szorosan a szellemi tulajdonjogok kérdésével, az adatvédelem kérdésével, és ahogy a hatástanulmány is mutatta, akár 30%-os árkülönbség is felmerülhet, miközben egységes szellemi tulajdonjog szabályozásunk van. Meg kell néznünk tehát, hogy milyen intézkedések révén tudjuk biztosítani az egységesebb és jobb árazást. Az internetes árusításra vonatkozólag ...2011-ben fogadtuk el az emberi felhasználású készítményekre vonatkozó szabályokat, ami az elkereskedelmet illeti. Biztosítani kell, hogy az online árusítókat a nemzeti hatóságok elismerik és ellenőrzik a székely szerinti helyen. Tehát itt van egy ellenőrzés, a nemzeti hatóságok ellenőrzése alá tartoznak ezek, ezek a kereskedők. A kérdés nyilván, hogy ez mennyiben fogja elősegíteni az e-árusítás, vagy elektronikus internetes árusítás, az elérhetőséget. És hát más sok fontos kérdéssel is összefügg. Ez, ez biztosan egy olyan terület, amelyről további vita várható, de szerintem biztosítani kell, hogy a gyógyászati készítmények elérhetősége növekedjen. Ez az egyik fő célkitűzés ugye a javaslat egészen mögött is. Mivel az elkövetkezendő évekről beszélünk, számolni kell azzal is, hogy az internetes árusítás tovább fejlődik, ez kiadással lesz a gyógyászati készítmények árusítására is. Vannak olyan országok, ahol már az elektronikusan írják fel a gyógyszereket, ami nyilván az adatgyűjtés megkönnyíti például az online gyógyszertárak számára. Megnézzük, hogy ez majd hogyan fejlődik a jövőben. Ez a javaslat ugye az elkövetkezendő években kerül majd végrehajtásra, és számolni kell azzal, hogy itt további fejlődés is lesz. Nincs időm sajnos megválaszolni az összes kérdést, ezért talán még arra térnék ki, amit az a jelentéstevő és talán néhány árnyék jelentéstevő is mondott, a klinikai kísérletekre vonatkozóan. Még tisztázni kell, hogy mi is egészen pontosan a kapcsolat a klinikai kísérletek és a megfelelő visszavonási időtartam között, és ami ezt a kérdést illeti, hogy mindez hogyan függ össze a gyógyszer tartalmú, vagy gyógyszert is tartalmazó takarmányjal. A két javaslat között nincs ellentmondás, összhangot próbálunk teremteni a kettő között. Az Agriszak Bizottságba tartozik ugye ez a téma összességében, de a DG Sante is megpróbál együttműködni az Agri Szakbizottsággal, és remélhetőleg sikerül biztosítanunk majd az összhangot a kettő között. Talán azzal zárnám mondandómat, hogy megválaszolom a farmakovigilanciára vonatkozó kérdéseket. Felmerült a kérdés, hogy az új rendszer mennyiben lesz majd jobb a réginél. 2000 januárja óta, 2000 januárjáról beszélünk, még egyszer megismétlem, 1123 jelentés érkezett be hozzánk. A jelenlegi rendszer keretein belül ugye jelentéstételi rendszerünk van, és tulajdonképpen a beérkezett adatok szerint nem igazán tudtuk felmérni a helyzetet. Az új rendszerben úgy gondolom a beérkező információk és jelentések minősége sokkal jobb lesz, hiszen nem csak a mennyiségről van itt szó, hanem a minőségről is. Az adatok minősége úgy gondolom mindenképpen növekedni fog, ami hozzá fog járulni az új rendszer hatékonyságához. Az elnök jelzi, hogy lassan be kell fejeznem, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék most a technikai kérdésekről beszélni. A szöveg fordítása, elnézést, jelentéstevő, Grosszett asszony, még néhány befejező megjegyzést szeretne elmondani. Még mielőtt meghatjuk ezeket az elmondott technikai információkat, azt hiszem Grosztet asszonynak visszaadjuk a szót. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, mert tudom, hogy nagyon hosszú időt ö, ö, szenteltük ennek a font, egyébként fontos kérdésnek. Én azt hiszem, hogy nagyon sok dolgon elgondolkodhatunk, és minden ugyanabban az urányba mutat. Tehát szerintem, hogyha együtt működünk, akkor a szöveg jobb lesz, és remélem, hogy ez majd hozzájárul a sikerhez. Szemezgettem néhány kérdéssel kapcsolatban, persze aztán majd lehet itt a részletek tekintetében tovább keresgélni. Most ami a címkézés és a csomagolást illeti, itt valóban fontos kérdések merültek fel. Az állatkísérletek esetében pedig tényleg nagyon oda kell figyelnünk. Ami az innovációt illeti, itt megint csak Fontos az, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjunk, és az azt jelenteni, hogy egy bizottsági hatásvizsgálatra alapozva, vannak azért itt a kollégák között is nézetkülönbségek, de fontos a generikusok tekintetében a hosszú távú vízió, valamint az, hogy az innovációt védjük. Ami pedig a felírt gyógyszereket illeti, nos hát itt tényleg kellene valami fajta modell, ez a 110-es cikkben található egyébként, hogy hogyan kellene kinézzenek ezek a, a mm, anyagok. Aztán ugye az antibiotikumok alkalmazása, Vannak olyan esetek, amikor antibiotikumra lesz szükség, és azokban az esetekben az állatokat is az állatokon is alkalmazni kell azért, hogy ne terjedjen el az adott probléma, betegség. Itt pedig egy kötelező fajta diagnosztikai szűrést kellene bevezetni. Azután a jelen, az árnyékjelentős tevőknek azt mondom, ugye itt a FDD részéről az a kritika érkezett, hogy itt nem igazán a szegészségvédelem egészségvédelem volt a fő cél, hát azért szeretném őt megnyugtatni, hogy számomra ez a legfontosabb cél, az emberi egészségvédelme. És nem szabad, hogy demokrász kardjaként felettünk lebegjen az antibiotikum rezisztencia kérdése, hiszen ezen a területen valóban az újfajta ö, hatóanyagok kidolgozása lenne, vagy ez a legfontosabb cél. Még akkor is, hogyha nagyon ö, jól ellenőrizzük és ö, csökkentjük az antibiotikum használatot, ettől függetlenül azért az innovációt azt nem szabad ö, elfelejtenünk, és mind az állatjólét, mind a egészségvédelem szempontjából oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre. Mindent meg kell tennünk a méhek védelme érdekében, sőt arra lenne szükség, hogy újabb méh populációkat hozzunk be Európába. És valóban professzionalizálni kell ezt a szakmát, a méhészeti szakmát is, de van itt egy másik probléma is, amire oda kell figyelni, az akvakultúra. Most, hogyha az antibiotikumot bedobjuk a vízbe, hát azért az tényleg nagyon problémás. Ezekkel a kérdésekkel tehát kell foglalkoznunk, ami az internetet illeti. Itt ezzel kapcsolatban nagyon keményen kell fellépni, nem lehet az internetes, az internetes árusítást megengedni, ez túl sok kiskaput nyit, innentől kezdve nagyon sok lehetőséget nyitunk meg az ügyeskedőknek, a hamisítóknak, tehát itt nagyon nagy problémák merülhetnek fel, és túl sokat fogják használni az antibiotikumokat, tehát ez veszélyes, kockázatos és hamisításhoz vezet. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Meghallgattam a bizottságot ebben a kérdésben, hogy ez egy kemény téma lesz a tanácssal folytatott tárgyalások során, hát azért a mi feladatunk az az, hogy védjük az emberi egészséget és a közegészséget. Megértem az ő gondolataikat, de ebben nem fogunk engedni. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, és még egyszer köszönöm szépen. Szeretnék együtt dolgozni az összes árnyékjelentéstevővel, az összes képviselővel, hogy minél jobb szöveg legyen a végeredmény. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Térjünk vissza az ütemtervre. Fordítás április 30. Az MV-ben május 6-án, 7-én fogjuk megvitatni, módosítások beterjesztésének határideje június 15, 4 óra, délután 4 óra, és az mv ben a szavazásra szeptember 22-én kerül majd sor, és még továbbra is eldönthetjük azt, hogy a plenáris ülésre mikor kívánjuk ezt az anyagot elküldeni. Most nézzük a következő napi rendi pontunkat, amely szintén ehhez kapcsolódik, Itt egy módosítás, egy rendeletmódosításról van szó, a 726 per 2014 per LK rendelet módosítása, emberi és állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezése, illetve felügyeletére vonatkozó közösségi elvárások, vagy eljárások meghatározásáról, illetve az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szól ez. Itt van a jelentéstevő, itt van a bizottság, a árnyékjelentéstevők is, még van két napirendi pontunk, ez meg egy másik, és az idő halad, úgyhogy szeretném, hogy az, a felszólalási időket egy kicsit korlátozzuk, azt szeretném kérni a bizottságot is, hogy próbálja meg összefoglalni mondani valóját 8 percben, maximum. Maximum 10 percben. És aztán az jelentéstevő következik 5 percben, árnyékjelentéstevők 3 percben, és a tagok hozzászólásai két percesek lesznek. De az is igaz, hogy már az előző napi rendi pontnál nagyon sok ide vonatkozó kérdésről szó esett, tehát talán ezzel egy kis időt tudunk spórolni magunknak, és több idő jut a harmadik napi rendi pontunkra. Akkor nézzük, bizottság következik. Virsz úr következik. The floor is yours. Uh, thank you very much, Chair. I will try to, to, to, to be quick in this. Uh, presentation. Uh, so uh, please, uh, uh when we go to the. Köszönöm szépen a szót. Itt egy uh, jogalkotási manőverre van szükség, hogy a teljes rendeletet be tudjuk terjeszteni, mint egy önálló rendeletet a gyógyszerekkel kapcsolatban. Ennek érdekében az állat egészségügyi feltételeket ki kellett venni az adott rendeletből, ami a Lisszaboni szerződés életbelépését követő szabályokra vonatkozik. Ezt a részt is Lisszabon esíteni kell, vagyis a régi komitológiai eljárásokat kell helyettesíteni delegált aktusokkal. A rendelkezések száma az 1-es, 2-es, 3-as fejezetben, 5-ösben, de a függelékben és itt azt javasoljuk, Az új rendeletben hogy ezeket a rendelkezéseket tegyék át a állategészségügyi termékekhez, Szeretnék néhány példát mondani az 59-es cikk megváltoztatása 2001-ben, 14-es cikk megváltoztatása a Lisszaboni szerződés miatt, ez a komitológiához kötődik, a 10-18-ast az új rendszerhez kell alakítani, a felhatalmazáson alapuló aktusok által, a 16-os cikk pedig arról szól, hogy milyen kötelezettségei vannak a állatszegészségügyi gyógyszerek bizottságában lévőknek. Amikor rátérünk a, a díjakkal kapcsolatos rendelkezésekre, jelenleg ez az 50-es cikkben található, 626 per 2014-esbe, és a, ez az a séma, amelyek alapján mi a döntéseket hozzuk, ezt javasoljuk most, és a tanács fogadja el az igazgató tanácsot. Az új javaslatban a farmakovigilancia kapcsán, amiről tavaly beszéltünk a parlamentben itt, létrejött egy új szabály a farmakovigilanciai díjak tekintetében. Ez a 658 14-es rendezben található. Tehát hogyan fogják a díjakat szabályozni, szabályozni ezen a területen? Az Európai Bizottságnak végrehajtó aktusok alapján kell ezt szabályoznia. Ez a tagállami ellenőrzés alá tartozik. Ez a megközelítés megfelel az Európai Bíróság döntésének és a nemzeti díjakra ez a javaslat nem vonatkozik, ez, ne, ez nemzeti jogkör. Úgy gondoljuk, hogy ezek a változtatások megfelelő átlátható és olvasható javaslatot hoztak létre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most pedig a jelentéstevőn következik 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is nagyra értékelem azt, hogy szétválasztották a marketing engedélyezést az emberi, illetve az állati gyógyszerek esetében figyelembe vették az állategészségű specifikus igényeit. Ugyanakkor arra is rá kell mutatni a szövegben, hogy az ünnepség fenntartja a jelenlegi szerepét az engedélyezés és ellenőrzés tekintetében az átegészségügyi termékekre vonatkozólag. Ez egy központosított eljárás lesz. Minden új feladat, amit az ünnepség kap, ezt megfelelően kell tükrözni, vagy ezekre utalni kell a rendeletben. Vannak bizonyos aspektusok, amelyek az EME, EMA költségvetésére vonatkoznak, ezeket továbbiakban még tisztázni kell. Például a javaslatban az Európai Bizottság a 70-es cikket helyettesíti, itt a diakról van szó az EMA esetében. Itt tudjuk, hogy az Európai Bizottság át akarja tekinteni a jelenlegi tanácsi rendeletet, A 297 per 95-ös rendeletről van szó az EMA diak életében, mivel az új 70-es cikk egy végrehajtási ö, aktust ö, javasol az EMA diak esetében, így nem kell már túl sokat felülvizsgálni a tanácsi rendeletben a díjak tekintetében. Mindemellett nagyon kicsi az Európai Parlament ellenőrzési jogköre, az végrehajtási aktusok tekintetében én úgy gondolom, hogy a parlamentnek, parlamentet is teljes mértékben e, be kell vanni az ünösségi díjak meghatározásában, ugyanúgy, mint a farmakovigilancia díjak esetében nem régiben. Ezért kérem, tisztázza azt, hogy miért ezt a jogi eszközt választották a 70-es cikkben, és az Európai Bizottság hogyan kívánja felülvizsgálni jelenlegi díjakra vonatkozó rendelkezést. Lesz -e egy új rendelet a díjakra vonatkozólag, belevonva be teljesen a tanácsot és a parlamentet. Minden esetre a jelenlegi rendelet az általános díjak kapcsán ez átmeneti jogi alap lehetne addig, amíg az új végrehajtó aktus lép, életben nem lép, vagy az új rendelet életben nem lép, és csak akkor lehetne visszavonni az alaprendeletet. Az Európai Bizottságnak egyértelműen el kell mondania, hogy mit akar ebben a tekintetben, és biztosítani kell azt, hogy az ügynökség ne kerüljön egy olyan időszakba, amikor nem tud helyesen dönteni. A bizottságnak biztosítania kell azt, hogy elég korán elkezdi a végrehajtó oktusok végrehajtását annak érdekében, hogy ne legyen jogi alapban űr, és az ünnepség a vigilenciai rendelkezés tekintetében ilyen akadályba ütközött az emberi gyógyszerek tekintetében. Hogyha a 70-es cikk lesz a jogi alap, a díjak esetében, amit az emának kell fizetni, az emberi vagy állati gyógyszertermékek esetében. figyelmevéve azt, hogyha különböző végrehajtási aktusok kihatnak az EMA költségvetésének struktúrájára, és jó lenne, hogyha csak egy közös díjstruktúra létezne. Én örülnék, hogyha az Európai Bizottság ezért elmondaná, hogy miért egyből ezt vagy azt a végrehajtási aktust választotta. Utolsó pontom. Láttam, hogy az Európai Bizottság specifikálta azt, hogy az új végrehajtási aktus vonatkozik az ünnepségi tagállami költségekre. Ezt üdvözlöm, viszont a bizottságnak figyelembe kell vennie az előtegészségügyi szektor helyzetét, és biztosítani kell azt, hogy a díjak továbbra is megfizetetőek maradnak az e- egészségügyi szektorban annak érdekében, hogy az új gyógyszerek elérhetőségét továbbra is biztosítani lehessen. Talán a bizottság képviselője több információval tud erről szolgálni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólás idejét is. Most pedig rátelünk az árnyék jelentéstevőkre, először az EPP részéről Grosztet asszony ismételten. Oui, en réalité, je ne suis... Valójában nem vagyok árnyékjelentéstevő, de kollégám nevében, Szírió úr nevében fogok most felszólalni, aki ma nem lehet itt. Ahogyan a jelentéstevő is elmondta, ez valóban párhuzamosan érkezik a köve, az előző szöveggel, ez egy technikai jellegű szöveg, és célja az az, hogy a felülvizsgálat módosításai technikai szintre is lefordítsa. Most innentől kezdve az a fontos, hogy nagyon koherensek legyünk a két szöveg tekintetében. Szírió úr és kollégám nem láttak különös problémákat, tehát a jelentéstevővel egyetértenek, és ahogyan önök is elmondták már, aggódhatunk, és talán a legfontosabb kérdés az pont ez. ugyanis további munkateher fog a gyógyszerügynökségre hárulni, és főként, hogyha ez centralizált szervezést von majd magában, ezt nem biztos, hogy kompenzálni lehet, vagy hogy ezt könnyű lenne kompenzálni. Tulajdonképpen tehát ez az a kérdés, amelyre oda kell figyelni, és ezek tehát a legfontosabb témák, ezekre szeretett volna Szírió úr is reagálni. Most sajnos nem maradhatok tovább, mert máshol is várnak engem, de én azt hiszem, hogy itt nincsen probléma, nyugodtan követhetjük a jelentéstevőt. Köszönöm szépen, az ICR következik. Kérha úr következik. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy itt a legfontosabb témákat már sikerült figyelembe vennünk. Tehát az egyik legfontosabb a megfelelőség, az 53.1-es cikk, amelyben azt olvashatjuk, hogy az Európai Bizottság a delegált jogi aktusokon keresztül tudja az adatvédelmi kérdések, kérdéseket rendezni, az antibiotikumokra vonatkozólag. Ez egy fontos kérdés, egyébként technikai ugyan, de nem szabad ezt alábecsülnünk. Én nem hiszem, hogy itt a 201, 291-est cikkre kellene visszautalni. Ennek nem ö, implementált jogi aktusnak, hanem delegált jogi aktusnak kellene lennie. Most nézzük a költségeket, vagy ö, díjakat. Ez nagyon ellentmondásos lesz, ugyanis ö, ez bizony tovább fogja növelni a bürokráciát a kis és középvállalkozások számára nehézkes lesz ez, és úgy gondolják a kis és középvállalkozások, hogy ez nagy terheket jelent számukra. Ami az engedélyezéseket illeti, az egyszerűsített verziók esetében nem hiszem, hogy fel kellene bármit vizezni, sőt, inkább szorosabban vagy szigorúban kellene tekinteni ezeket a kérdéseket, mert itt mégiscsak közegészségügyi kérdésről van szó. Oda kell figyelni a szankciókra is. Nincsenek szankciók meghatározva, tehát nem igazán lehet látni azt, hogy milyen fajta szankciók és konzekvenciák lesznek. És végül, de nem utolsó sorban, itt van a homeopátiás készítmények kérdése, mert vannak homeopata állatolvosok is. Én orvos vagyok. Én azt hiszem, hogy nekünk a kutatások, tehát a tudományosan megalapozott hatóanyagokkal kellene foglalkoznunk. Köszönöm szépen. Most pedig következik az ALDE árnyék jelentéstevő Mejsze asszony. Köszönöm szépen. Lényegében nincs is szükségem három percre, mert sok mindent már elmondtak. Teljesen helyén valónak tartom, hogy most a szabályozást megpróbálják összefogni, illetve leegyszerűsíteni. Másrésztről azonban az, a végrehajtási jogi aktusoknál nagyon oda kell figyelni, el kell gondolkodni a parlamentnek arról, hogy ez tényleg technikai kérdés, vagy esetleg politikai elemeteket is tartalmaz. Talán ezt még részletesebben meg kellene vizsgálni az árnyék jelentéstevők körében és hát összességében csak annyit tudok mondani, hogy várom az együttműködést a kollégákkal, a módosításokat illetőleg is. Értem én, hogy a bizottság egyszerűsödést szeretne, de mindenképpen nagyon alaposan kell eljárnunk, hiszen állatok egészségéről van szó, és hát végeredményben emberek egészségéről is, akik elfogyasztják az állatokat, úgyhogy körültekintésre van szükség, ennyit szerettem volna. Köszönöm. A GUE részéről pedig Kilönen asszony következik. Köszönöm. Majd az árnyék jelentéstevők ülésén fogom kifejteni a véleményemet. Köszönöm. Köszönjük ezt a rövid hozzászólást. A zöldek árnyék jelentéstevője következik, Hojzing úr. Köszönöm, lényegében egyet tudok érteni az előttem szólókkal, nagyon technikai jellegű eljárásról van szó, és meg kell vizsgálnunk, hogy a parlament végül tényleg mindenütt érvényre tudja juttatni a véleményét, a végrehajtási jogi aktusokkal tényleg vannak gondok, úgyhogy itt nagy körültekintésre van szükség. Ami a díjakat illeti, vannak itt nagyon kritikus hangok, nem lesz az egyszerű kérdés, és el kell kerülnünk azt, hogy a KKV-k végül hátrányos helyzetbe kerüljenek. Nagyon érzékeny politikai kérdés ez, és az előttem szólóktól eltérően szeretném elmondani azt, hogy a homeopatikus készítményeket nem szabad itt hátrányos helyzetbe hozni. Szerintem mindenképpen egyenrangúként kellene őket elismerni. Ennyit szeretem volna mondani, és hát majd a továbbiak során egyeztetünk a részletekről. Köszönöm. Köszönöm. Az FDD részéről pedig Csini képviselő. Köszönöm szépen. Mi együtt fogunk működni a jelentéstevővel és a többi árnyékjelentéstevővel ebben a témában. Mi is nagyon technikai jellegűnek gondoljuk egyébként, hiszen itt az megadott rendeletre vonatkozó technikai kiigazításokról van szó, külön kell választani ebben az értelemben az állati egészségügyre vonatkozó részeket az emberi egészségügyre vonatkozóval. Egyetértünk a delegált jogi aktusokkal, de ugyanakkor ezen a szinten, mindazok után, ami már elhangzott korábban, én azt mondom, hogy ez így rendben van, tehát majd ö, még a tartalmi kérdéseket tovább vizsgáljuk, de alapvetően rendben van. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy senki más nem akar hozzászólni. Legalábbis nincs erre vonatkozó jel vissza akkor a szó a bizottságnak. Rész úr következik, aki választ fog adni a kérdésekre, a felvetett kérdésekre. Thank you very much. Uh, thank you very much for reporters. reporters. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek és árnyék jelentéstevőknek a munkát. Csak néhány dologra válaszolva. Ezt együtt kell olvasnunk, ezt a szöveget a fő javaslattal. Azt hiszem, ez megválaszol néhány kérdést, ami a homeopáti készítményekre és a szankciókra ille vonatkozik. A közvetlenül ezen javaslathoz kapcsolódó kérdésekre válaszolva, Egy másik szabályozást érintett néhány felszólalás, illetve a végrehajtási jogi aktusokra is rákérdeztek többen. A díjazásokra vonatkozóan az Európai Bizottság hozott egy határozatot, a C427 per 2012-es döntésről van szó. A bíróság lényegében javaslatot tett erre a rendszerre, amelyről itt szó van, de ahogyan már említettem, a farmakovigilancia más díjazásra is lehetőséget teremt. A Díjazási szabályozásra vonatkozóan egy új rendszeren dolgozunk, ez egy nagyon bonyolult kérdés azonban, hiszen figyelembe kell vennünk, vennünk az EMA és a nemzeti hatóságok érdekeit is, jelen pillanatban az adatgyűjtés szakaszában vagyunk. Megpróbáljuk biztosítani azt, hogy az egész rendszer, az ügynökségek egész hálózata jól működjön, a farmakovigilancia nehéz kérdés, hiszen sok esetben a díjakat, díjszabást becsült költségekre alapozzuk, vagy várható költségekre és hasonló fogalmakra. Bonyolult tehát a kérdés, és nem elég az Európai Bizottság munkája, be kell vonni a nemzeti hatóságokat is. valamint az Európai Gyógyszerügynökséget. Rajta vagyunk az ügyön, de hát időbe telik mindez, és természetesen a parlament követeléseit is folyamatosan szem előtt tartjuk, a javaslat külső értékelését illetőleg. És ez utóbbi is nyilvánvalóan befolyásolja az ütemtervet. Arra vonatkozólag, hogy a díjak az elérhetőséget mennyiben tudják befolyásolni, ez egy jogos kérdés. Nyilvánvalóan ö, olyan díjszabásra van szüksége, amely a kkv számára lehetővé teszi a piacra lépést, piacra jutást, nem pedig fordítva. Természetesen elemezni fogjuk ezt, ennek minden vetületét behatóan. Ha az átmeneti rendszerre vonatkozóan bárki további információkat szeretne, azt hiszem ezt mindenképpen el kell juttatnunk önöknek, nagyon fontos a továbbiak tisztázása, hiszen nem szabad szabályozatlanul hagynunk akár kis időre sem a rendszert, úgyhogy itt tisztázásra van szükség, és végezetül az 50-es, nem, javítja magát az előadó a 70-es cikk, mint az emberi, mint az állati felhasználású készítményekre vonatkozólag egy észabási rendszert javasol. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Tanaszeszku úr kapja meg a szót, a jelentéstevő, hogy lezárja vitát. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak, hogy tisztázott néhány nyitott kérdést. Máskülönben félreértéseknek lehettünk volna tanulni, úgyhogy ez nagyon jó. Ami a politikai-technikai kérdések közötti különbségtételt illeti, szerintem ez egy egészségügyi kérdés, Számomra tehát ez az egyik legfontosabb dolog, és biztosíthatom önöket arról, hogy ennek megfelelően fogom ezt kezelni, a lehető legnagyobb körültekintéssel és komolysággal állok hozzá a kérdéshez. Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm az Európai Bizottságnak, köszönöm a kollégáknak, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, és mindenkit biztosíthatok a felől, hogy az általuk, az önök által említetteket teljes körűen figyelembe fogom menni. Remélhetőleg így sikerül a lehető legjobb jelentést elkészítenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami az ütemtervet illeti, a módosítók benyújtásának határideje június 15-e, déli 12 óra, június 15-e tehát, 12 óra, az ENVI szakbizottságban szeptember 22-én szavazunk, és még nem dölt el egyelőre, hogy a plenáris ülésen mikor szavazunk róla. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. Rátérünk a következő és egyben utolsó napi rendi pontunkra. Envi vélemény az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, más szóval a Juncker tervről, Juncker csomagról. Szeretném megkérdezni, megkérni a vélemény szerzőjét, Miriam Dali asszonyt, hogy nyissa meg a vitát, illetve tartsa meg bevezetőjét, és utána az árnyék jelentéstevők kapnak szót. Dali asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy már eléggé felfokozott vitáink voltak a plenárison, az itt rében, a Költségvetési Szabbizottságban pontosan erről a nagyon sürgős dossziéről az EFSI kapcsán az Európai Parlamenton néhány hete kapta meg ezt a tervezetet. Az Európai Befektetési Terv lényege az az, hogy Európának segítsen abban, hogy modernizálja a gazdaságát, és biztosítsa a szociális és területi kohéziót az Európai Unión belül. Úgy vélem, hogy az átmenet a fenntartható, erőforrás hatékony és dekarbonizált gazdaság irányába, ez mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzen Európában. Mielőtt átadnám az Envi véleményt, megpróbáltam a lehető legjobban bevonni a különböző frakciók prioritásait, és szeretnék köszönetet mondani minden jelentős jelentéstevőnek a segítségéért. Szeretnék hét fő kérdéskörre rámutatni, amely MV szempontból rendkívül fontos. Először is nagyon fontos az, hogy bizonyítsuk azt, hogy az Európai Beruházási Bank a fenntartható projektekre koncentráljon, a megújuló forrásokra, az alacsony szén alapú technológiákra, és figyelembe vegyi az Európai 2020-as stratégia fenntartható célkitűzéseit. Második pont, Szeretnénk, hogyha pozitív kritériumokat sorolnának fel a projektek kiválasztása szempontjából. Ennek alapján kell prioritás alapján dönteni a projektekről, a közlekedés, a fenntartható mobilitás, az alternatív üzemanyagok felhasználása, az intelligens hálózatok, intelligens mérők alkalmazása, erőforrás hatékonyság, van szükség, illetve egyértelmű új épületek átalakítására. Ezen kívül a körforgásos gazdaságra kell koncentrálni a projektek kapcsán, a városi mobilitás elősegítésére kell koncentrálni. Ezen kívül az efsi nek támogatnia kell az innovációt és a kutatást, az ilyenfajta befektetéseknek jobban kell koncentrálnia az újfajta megújuló energiaforrásokra, az alacsony szénkibocsátású technológiákra. Az eko-innováció és az új hatékony gyógyszerek is ide tartoznak. A befektetés kapcsán az Envi úgy gondolja, hogy hatástanulmányra van szükség, ennek meg kell felelnie az EU klímaváltozási energia, illetve fenntartható fejlődései cél kitűzéseinek teljes átláthatóságra van szükség az elszámoltathatóság kapcsán, és ezt figyelembe kell venni a fejlesztési projekt, politikák, a projektek kiválasztása kapcsán is. Végső ponton én úgy gondolom, hogy Nekünk el kell kerülnünk azt, hogy a befektetési szakértők csak gazdasági szakértők legyenek, vagy pénzügyi szakértők, hiszen itt csak pénzügyi érdeket vennének figyelembe. Én egy multidisciplináris megközelítést szeretnék, annak érdekében, hogy biztosan lehessen, hogy a projektek eredményében a szociális és környezeti kérdéseket is figyelembe veszik. Ezek a fő pontjai a véleményemnek. Én úgy gondolom, hogy az EFSI mindenképpen lehetőséget kínál a strukturális váltásra, annak érdekében, hogy a gazdaságunk sokkal hatékonyabb legyen, erőforrás hatékonyabb legyen. Úgy gondolom, hogy az FC segíthet abban, hogy megváltoztassuk gazdaságunkat és munkahelyeket teremtsünk. Ez az NV véleménye, ahogy mondtam. Kapcsolatban állok az ECON jelentéstevőjével, illetve az ITRE jelentéstevőjével is, annak érdekében, hogy az NV véleménye a lehető legjobban figyelembe legyen véve a végső FC dossziében, hiszen végezetül is azon kell lenni, hogy a fenntartható fejlődés, illetve az erőforrás hatékonyság valóban középpontba kerüljön, hogyha szeretnénk azt, hogy a gazdaságunk meg több munkahelyen rendelkezzen. Köszönöm szépen Deli asszonynak, most pedig meghallgatjuk az árnyék jelentéstevőket, először is az EPP részéről Gízeke urat. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Miriam Dali kollégának a vélemény megfogalmazásáért, kész kiegyensúlyozott, és sok területen támogatom ezt. Néhány rövid megjegyzésem van. Alapvetően támogatom az Európai Bizottság befektetési tervét, viszont úgy gondolom, hogy a Connecting Europe Facility, illetve az innovációs programból a Horizon 2020-ból történő eszközfelhasználás kritikusan eh, szemlélem. A Horizon 2020 egy nagyon jó növekedési program Európa számára, amit nem lehet eh, rövidtávú átcsoportosítással gyengíteni. Ugyanígy a CEF esetében is eh, nem lehet ezt arra használni, hogy magán befektetéseket vonzunk be. Hogyha itt átcsoportosítás lesz, akkor figyelembe kell venni, hogy az FC ebből származó pénzeket erre felhasználják megfelelően. Nagyon magas gazdaság és társadalmi értékkel eh, rendelkező projekteket kell támogatni, ahol be lehet bizonyítani azt, hogy itt valóban társadalmi haszna lesz a projekteknek. Nagyon sok módosítás figyelembe veszi ezeket a célokat, és véleményem szerint ezért támogatni kell ezeket. Ugyanakkor szeretnék néhány módosítót benyújtani először is. Az olyan projekteknél, ahol innovatív egészségügyi szolgáltatások vannak, ott még nagy potenciált látok. Ott olyan projekteket kell támogatni, amelyek a közegészségügyet, illetve a jólétet támogatják, és látok néhány területet, ahol Európának vezető szerepe lehetne a jövőben. Gondolok olyan projektekre, amelyek az elektronikus egészségszolgáltatásra, az e-health-re vonatkozik. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy legyenek befektetésbarátabb környezetek az Európai Unióban, főként a KKV-k esetében. A KKV-k viszik a hátukon a fejlődést, és ezért nem szabad őket több bürokráciával terhelni. Ebből kifolyólag a nyolcas módosítót nem tudom támogatni, az FC-nek plusz bürokrácia nélkül kell létrejönnie, a hatékonyságot kell támogatnia, ezért bürokrácia nélkül kell létrehozni az új szerkezeteket, nem kell új kvótákat megszabni a gazdasági szakértők vagy szociális szakértők számára. Nagyon fontos az, hogy ezen ki, kérdésben, hogy kik lesznek a szakértői csoportokban, ez nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy ha így járunk el, akkor az európai eh, befektetési alapot jó irányba tereljük, és bizakodóak vagyunk abban, hogy a jelentéstevővel jó irányba haladunk. Thank you very much and... Nagyon szépen köszönjük az ECR részéről Swinburne asszony. Köszönöm. Körling asszony helyett fogok most felszólalni, aki árnyék lejelentéstevő sajnos ma nem tud itt lenni, felolvasom a feljegyzéseit. Az EFSI célja az, hogy bevonjuk a magánszférabeli beruházásokat, a hosszú távú növekedés és munkahelyteremtés létrehozásában lehetővé tételével. Beruházási kritériumok alapján kell megítélni az egyes projekteket, azokat a projekteket kell megvalósítani, amelyek lehetővé teszik a lehető legtöbb magánszférából származó tőkebevonását. Ezért fontos azt is, hogy tematikusan a lehető legszélesebb mozgásteret tartsuk fenn a projekteket illetőleg. Görling asszony egyetért az ötös módosítással, amelyet a jelentéstevő nyújtott be, elvileg, de nagyon sok környezeti kritériumot határoz meg a módosítás, ezért sok esetben korlátozhatná a résztvevő projektek számát. Emellett egy környezetvédelmi és szociális politikával foglalkozó szakember bevonása szintén nem olyasmi, amit támogat Görling asszony, ez szerepel ugye az egyik módosítóban. Továbbá ezek a, ezen szakértők bevonása várhatóan nem javítaná a kritériumok betartatását. Sajnálata látja továbbá Görling asszony, hogy a jelentéstevő nem foglalkozott az EFSI finanszírozásának kérdésével. 2,7 milliárd eurót kívánnak a Horizont 2020-ból kivonni, hogy a szélesebb gazdaságban támogassanak intézkedéseket. Mindeközben a Horizont 2020 az alapkutatást támogatja, és olyan projekteket támogat az alapkutatásban, amelyek az EFSI-ből nem kaphatnak forrásokat. Ezzel csökkentjük az Európai Unió kutatás, fontos kutatásokhoz való hozzájárulását. Biztosítani kell, hogy a Horizon 2020 csökkentése valamilyen módon kiegyensúlyozódjon. Tehát biztosítani kell, hogy a 2020-ból, hogyha a 2020-ból, Horizon 2020-ból veszünk el pénzeket, akkor azon projektektől kell elvonni a pénzt, amelyek egyébként magánberuházók pénzében finanszírozhatók, akár az FC keretein belül. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Úgy látom néhány árnyék tevő nincs jelen. Ezért most a zöldek részéről kap egy képviselő szót, illetve a zöldek árnyék jelentéstevője kap szót, ezért én fogom elmondani a zöldek álláspontját. Először is köszönöm eh, az alapos munkát és a jó együttműködést Dali asszonyjal, mint jelentéstevővel. Nagyon örülök annak, hogy Dali asszony tervezete utal az Európai Unió éghajlatvédelmi politikájára, hosszú távú célkitűzésekre és az energiahatékonyság és erőforrás hatékonysági célokra is. Nagyon fontos, hogy bármelyen jelentésben hangsúlyozzuk ezeket. Bármely FC beruházás hozzá kell, hogy járuljon a gazdaság kizöldítéséhez és a fenntarthatósághoz. Az MV szakbizottság szerepét is abban látom, hogy megakadályozzuk, hogy az EFSI-ből olyan projekteket finanszírozzanak, amelyek eh, környezeti károkat okozhatnak. Amikor a projektek kiválasztásáról van szó, én is úgy gondolom, hogy az EFSZ-hez kapcsolódó döntéseket teljes átláthatóságban és teljesen elszámoltatható módon kell meghozni. Néha ezen a területen gondok adódnak, például, hogyha az európai energiabiztonsági stratégiára gondolunk, gondolunk, illetve a közös közösségi érdekbe tartozó projektekre, akkor nem mindig látjuk azt, hogy az átláthatóság, illetve a döntéshozatalnak kapcsolatos elszámoltathatóság, illetve felelősség érvényesülne. Nem mindig világos, hogy az egyes projekteket hogyan választják ki például. Az FCS esetében teljes átláthatóságot szeretnénk, és felelősségteljes projekt kiválasztást. A kockázatmenedzsment is fontos. Tudjuk, hogy az FC garanciákat biztosít az EBB révén többek között, biztosítva ezáltal, hogy a magasabb kockázatú projektek is megvalósulhassanak. Ugyanakkor el kell kerülnünk azt, hogy a magántőkéhez kapcsolódó kockázatért egyszerűen az európai adófizetők vállaljanak garanciát. Azt kell biztosítanunk, hogy az egyébként megtérülő, de magasabb kockázatú projekteket valósítsuk meg az FC védőernyője alatt, illetve az FC ernyője alatt. Ezért fenntarthatósági kritériumokat kell meghatározni, amelyek érvényesülnek a projektek kiválasztása során, máskülönben nem tudjuk ellenőrizni, hogy fenntartható projektek kerülnek-e kiválasztásra, Az egyes projektek közötti koherencia is egy fontos szempont, illetve a benchmarking, ami az energetika területén, vagy energia területén történő beruházásokat illeti a smart grids, az intelligens hálózatok és a tárolási lehetőségek kapacitások növelése, említése kerül a szövegben. Szerintem azoknak a projekteknek kell előnyt biztosítani, amelyek az energiahatékonyságot növelik és a megújuló energiaforrások arányát növelik és decentralizálják az energetikai rendszert. A projekteket monitorozni kell, tekintve hatásukat, a biodiverzitás és az ökoszisztémákra gyakorolt hatásukat. Ez olyasmi, ami sok esetben nem képezi tárgyát a vitáinknak, de láthatjuk, hogy az Európai Biodiverzitás Stratégia nem igazán ér célt, ezért fontos, hogy a biodiverzitásra is gondoljunk. Végezetül azt javasolnám, hogy az ötös cikkben szereplő listára kerüljenek fel a fenntartható vízmenedzsment vízkezelési projektek. Ez ugyanis egy kulcsfontosságú téma Európa jövője szempontjából és a fenntarthatóság szempontjából, úgyhogy szeretném, hogyha ezek a vízkezelési projektek és a listára kerülnének, és természetesen várom a további együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel is. Most pedig az RDD következik. Eleonora Evi. Köszönöm szépen. Köszönöm Dáli asszonynak is a javaslatát. Az eredeti, tehát az első megjegyzésem arra vonatkozik, hogy szerintünk a befektetések hiánya az kimondottan a megszólító intézkedéseknek is köszönhető az elmúlt évek során. Ez persze nagyon rossz hatással volt a kereslet alakulására, és világos az is, hogy véget kell vetni ennek a, az időszaknak, a megszorításoknak, és aztán természetesen a bizottságnak kell megteremteni azokat a feltételeket, amelyek szükségesek az összes olyan tevékenységhez, amely a gazdaság élénkítését szolgálja. Ugye itt nagyon sok a kockázat, Ugyanis itt fontos, hogy ne vonjuk, tehát ne osszuk ketté a gazdaságélénkítést a környezetvédelmi kérdésektől. Ugye itt a körforgásos gazdaság, illetve a zöld gazdaság fontos lehetőségeket rejtenek magukban, és hát az is igaz, hogy ezek azok, amelyek a leginkább kockázatosak pénzügyi szempontból. Tehát ezért az alapnak is ezeket kellene szolgálnia, vagy segítenie. Fontos az is, hogy a gazdasági és foglalkoztatásbeli előnyökön kívül a nagy infrastruktúrák, amelyek kutatásfejlesztést alapokból kapnak. Most a katasztrófavédelem, a szárazság elleni védelem, a klímaváltozás elleni védelem, az árvizek elleni védelem, olyan fontos témák, amelyek eddig igazából hiányoztak. Talán ezek lennének azok az infrastruktúrák, amelyeket most leginkább támogatni kellene. Tehát a területvédelem, a környezetvédelem, és nem olyan infrastruktúrákat kellene támogatni, amelyek további környezetvédelmi hatásokat generálnak. És nagy a széndiokszid kibocsátású szint is. Ami a szervezési kérdéseket illeti, úgy gondoljuk, hogy nincs értelme a technikai testületnek, ugyanis ezt a funkciót az Európai Beruházási Bank is meg tudja tenni, nem kell itt további pénzekből újabb struktúrákat létrehozni. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy olyan procedúrákat, olyan eljárásokat kellene kidolgozni, amelyek nyomon követik az egész folyamatot, átláthatóak, és az állampolgárok betekintését is lehetővé teszik a kollektív érdekek értelmében. Ugye itt a szövegben cégekről is szó esik, olyan cégekről, amelyek finanszírozási forrásokhoz jutnának. Itt a, 3000 fős cégekről van szó. Hát tudjuk azt, hogy nekünk a kis és középvállalkozások, illetve a mikrovállalkozások, illetve az innovatív startup vállalkozások kellene, hogy a célját képezik a hatáskörünknek, tehát 3000 fő az hatalmas, szerintünk itt csökkenteni kellene ezt a küszöbértéket. Az Unió 250 főben határozza meg a kis és középvállalkozások maximális létszámát. Ez azért nagy különbség. Köszönöm szépen. Arról kaptam információt, hogy az ALDE részéről Verga asszony van itt. Köszönöm szépen. Igen, szeretnék elnézést kérni a kollégám nevében. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy támogatjuk a jelentéstevőt, és hozzá szeretnénk fűzni néhány gondolatot. Alapvetően az alternatív alapokat kellene felhasználni. Ezek sokszor a megmaradt összegeket is magukba foglalhatják. Az év végén marad pénz, és ebből meg lehetne ezt a rendszert reformálni, és így nem kellene elvenni pénzt a Connecting Europe Facilities-ből, vagy a Horizon 2020-ból. mi úgy látjuk, hogy Európa számára nagy lehetőséget jelent az, hogy Európa újra visszatérjen a világ kutatási élvonalába. Mi mind örülhetünk annak, hogy milyen gondolat áll ezeknek a talapoknak a hátterében, de ugyanakkor hát majd meglátjuk, bele kell nézni a kristálygömbbe, hogy lássuk a jövőben mi, ki, mely fajta projektek fognak pénzt kapni, és hogy hogy alakul ez az egész helyzet, és eh, hogy a Horizon 2020-ból eh, végül is elveszünk-e erre pénzeket, vagy sem, hogyan tudjuk megőrizni a prioritásokat, Ezen kívül az is fontos, hogy a kis és középvállalkozások támogatást kapjanak. Azt hiszem, hogy semmi sem rosszabb, mint a bizottsági útvesztőkben eltűnő projektek. És végül ez nem olyan elszámolt, tehát itt az elszámoltathatóságra kell a hangsúlyt fektetni, mind a közpénzek, mind a magánpénzek vagy források esetében. Köszönöm szépen. Most következnek a képviselők, Balász úr. Köszönöm szépen. Először is Miriam Dali jelentéstevőnek köszönöm szépen a kiegyensúlyozott megközelítést, és szerettem volna néhány kérdésre választ adni. A néppárti árnyékjelentéstevő által felvetett kérdések, illetve az ECR által felvetett aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy hogyan képzeljük el a szakértői hálózat kibővítését. Miért kellene ma környezetvédelmi, illetve szociális szakembereket beiktatni a folyamatba, hát azt hiszem, hogy azért, mert ők másként látják a helyzetet, mint a pénzügyi szakemberek. Miért nem mondjuk azt akkor, hogy a pénzügyi szakemberek jelentenék itt a további bürokráciát? Miért kell stigmatizálni a környezetvédelmi és szociális szakértőket, azt mondva, hogy ők bürokraták, és tovább nehezítik a bürokratikus terheket? Hát mondjuk azt, hogy inkább a pénzügyi szakértők jelentik ezt a további terhet. Fontos az, hogy ezek a szakértők lássák a területi hatásokat, oktatási, képzési szempontokat, és, az alapvető, és alapvetően a projektek pozitív vagy negatív környezetvédelmi hatását is be kell kalibrálni. Éppen ezért szerintem ezen azért el kellene gondolkodni, hogy ne a, ismételjük meg megint a múltban elkövetett hibákat, és ne gondoljuk azt, hogy a befektetések csak pénzügyi gondolatok vagy pénzügyi ügyek lennének. Teljes mértékben egyetértek viszont azzal, hogy ma szükséges a Horizon 2020 védelme, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy Dali asszony szeretne az FC garanciáját ezekből az alapokból feltölteni. Talán itt a parlament alternatívákat dolgozhatna ki, és ezekkel úgymond harcba indulhatnánk. Végül itt vannak a preambulum bekezdések. Most itt nem konkrétan a jelentéstervezetről, hanem az EFSI projektről beszélek. Nem szabad azt az érzést keltetni, hogy az Európai Unió csodálatos makrogazdasági politikát folytatott volna az elmúlt időkben. Azért legyünk realisták, ez egy inkább kudarcos időszaknak tekinthető gazdaságpolitikai szempontból. Köszönöm szépen. Következő Seyer Pierik asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor Hollandiában beszélünk erről, akkor nagyon lelkesek az emberek, mindig azt kérdezik, hogy hol lehetne benyújtani a projekteket. Nagyon pozitívak a jelzések, de azért egy kicsit csatlakoznék ahhoz, ami elhangzott. Nagyon fontos az, hogy ne a multik élvezzék ennek az előnyét, hanem a KKV-k. Legyenek konkrét kérdéseim és a digitális agenda Itt lehetne ezt eh, kombinálni az egészségügyel, a KKV-kra eh, kell gondolni, szövetkezetekre. Nagyon jó a dinamika, és eh, nagyon fontos, hogy ez sikerüljön. És második pontom, a projektek kapcsán koncentrálni kell a kisebb projektekre is, az energiaprojektekre, energia neutrális projektekre van szükség. Felmerül a kérdés, hogyan lehet ezekkel a projektekről bánni, és gondolni kell mind arra, amiről már korábban itt egymás között beszéltünk. Thank you. And the last speaker. Köszönöm szépen, az utolsó hozzászóló Balcó úr lesz. Elnök úr, köszönöm a szót. A raportőr a jelentése második részében nyújtja be az által javasolt módosításokat. Az elsőben általánosan foglalkozik a beruházási alappal. Én úgy érzem, hogy túl sokat vár tőle, ő is elfogadja, hogy ez egy csodafegyver. Én néhány olyan kérdést vetnék föl, ami azért kicsi szkeptikusabbá tesz ebben a kérdésben. Egyrészt az összeg nagysága 21 millió az, amit az Európai Unió vállal, részben kezesség, részben konkrét összegként, és ezt meg akarja 15-szörözni, hogy kijöjjön a 315 milliárd euró. Ez sokan csodavárásnak minősítik. Az Európai Szakszervezeti Szövetség azt mondja, hogy ez olyan lenne, mint a bibliai kenyér szaporítás, tehát egyelőre nem hiszem, hogy készpészként kell számolnunk ezzel a hatalmas összeggel. De mégis mi lehet a csábító a magánszektor számára, ha úgy gondoljuk, hogy talán összedobja ezt a pénzt? Hát igen, az a csábító, hogy a nagy kockázatú beruházások mögött a felelősséget államoknak közpénzekkel kell vállalniuk. És ebben vannak negatív tapasztalatok nekünk Magyarországon, a PPP konstrukciókkal egyértelmű negatív tapasztalatok vannak. Ezt azt hiszem, hogy a zöldek árnyék jelentéstevője is említette, hogy azért itt nagyon törekedni kell arra, hogy itt ne kerüljön a teljes kockázatviselés a adófizetőkre, miközben a nagy haszon biztonsága azoké, akik ebben részt vesznek. Egyébként olyan aggodalom is van, hogy a kohéziós alapok is csökkenhetnek az átcsoportosítások kapcsán. És végül egy utolsó kérdés. A jelentéstevő is hangsúlyozza, hogy a 2020-as célok között az stratégiai célban az első a munkahely teremtés. Az Európai Unióban a munkahelyek 67%-át a kisközepes vállalkozások adják. Nos, úgy tűnik, hogy megnyugtatónak tűnhet ebben a kérdésben a bizottság is, mert hangsúlyozza, hogy a kis-közepes vállalkozásokat kell előtérbe helyezni. De mi van a szövegben, amikor arról beszél, hogy az Európai Beruházási Bank adja a támogatást a KKV-knak? Idézem, a cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés leginkább a kis és közepes vállalkozáshoz a kedvezzen. Majd a következő mondatban kibővíti, hogy a 3000 főig eh, működő vállalatokat is azért soroljuk ide. Hát a uniós terminológia szerint ugye 250 fő közepes válasz felső határa, most ő neki kéne támogatás, de azért versenyezzen együtt, és ugyanúgy támogassuk 3000 főig, amely egy óriás vállalat. Tehát azért itt a meghirdetett elv és a rendeletben foglalta között van némi ellentmondás. Köszönöm szépen. Köszönöm képviselő hozzászólását. And now we go to the commission, uh, if there is... Most, ped most pedig rátérünk az Európai Bizottságra, hogyha nincsen további hozzászólás a képviselők részéről. Marlene Matzán képviseli az Alkobizottságot az ECFIN részéről. Megadom neki a szót, hogy számoljon be mindről, amit hallott. Igen, köszönöm szépen. Szeretném gyorsan előre bocsátani, hogy az Európai Bizottság üdvözli az NV részvételét az FC-ben, és köszönjük azt, hogy ilyen gyorsan benyújtották ezt az egyidöntési dokumentumot. Az Európai Parlament az a tény, hogy önök is ezt fontosnak tartják, ezt már láthatjuk azon is, hogy ilyen sok szakbizottság részt vesz ebben a munkában. Persze ez kihívást tartogat az ütemterv szempontjából, de a bizottság örül annak, hogy ilyen sok szakbizottság részt vesz az önök részéről ebben a munkában. A költségvetés szempontjából sokan említették ezt, el kell mondjam azt, hogy az Európai Bizottság nagyon aggódik a 18-19-es cikkek törlése miatt, amit néhány szabizottság javasolt. Vannak nagyon szigorú szabályok az Európai Unió költségvetésére vonatkozólag, és pontosan emiatt terjesztettük be ezt a javaslatot az Európai Bizottság részéről. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek éves viták, és legyen előreláthatóság a támogatás szempontjából, hogy valóban be tudjuk vonzani a magánbefektetőket, és legyen egyfajta olyan, ö, átem, olyan megsorozó hatás, amit várunk az FC-től. Nem lehet a finanszírozást üresen hagyni. A CEF, illetve a Horizon 2020-ból kivett pénz nem lesz elveszett pénz, a pénzt újra befektetjük az innovációba, amely magasabb megterüléssel fog járni. Az, hogy egyfajta hitel rendszerről lesz szó, kiegészíti a visszanemtöltendő támogatásokat a Horizon 2020 kapcsán. A kutatásra és utalakra kell koncentrálni, a CEF-ből Horizon 2020-ba követ pénzek által nagyobb lesz a megsorúzó hatás, és az FC hatása sokkal nagyobb lesz, mint a Horizon 2020 vagy CEF hatása. A kiegészítőség, amelyekről némelyek beszéltek, ez nagyon fontos az Európai Bizottság javaslatában. A magánbefektetők által be, ö, támogatott projektek, vagy a köz befektetők által támogatott projektek nem mindegyike lesz az FC által támogatható. Nagyon fontos az, hogy a kritériumokat teljesítsék. A befektetési bizottságok fontosak, és ennek az a célja, hogy a lehető legjobban felhasználhassák a támogatást a legnagyobb megtérülés mellett, ezért a befektetési eh, bizottságoknak függetlennek kell lenniük a magánbefektetőket kell vonzani ahhoz, hogy az FC sikeres legyen. Itt nem szabad a politikának szerepet játszania, és az Európai Parlamentet nem lehet sem pedig az Európai Bizottságot közvetlenül összhangba hozni, vagy bevonni a bizot, ebben a befektetési bizottság munkájába. Független szakértőkre van szükség, és szeretnék néhány szót szólni a befektetési iránymutatásokról, amelyekről önök is szólnak a véleménytervezetükben. Nagyon fontos az, hogy ezeket gyorsan és rugalmasan fel lehessen használni, mert különben nem lesznek hatásosak, könnyen felhasználhatónak kell lenniük. A befektetések szempontjából a bizottság nem támogatja a szektorális vagy földrajzi felosztást, és ez nagyon fontos az, hogy ezt a fajta rugalmasságot megtarthassuk. Rendszeres jelentéseket fogunk önöknek adni, éves formában, félidős értékelések formájában, és így önök is nyomon követhetik eh, azt, hogy a megszabott kritériumok valóban teljesülnek. A hatástanulmányra rátérve szeretném megjegyezni azt, hogy a projektek, amelyekre az FC fókuszál, valóban kis projektek lesznek, és ezért gondolnunk kell arra, amikor kéréseket támasztunk az értékelés irányába, hogy itt nagyon kis projektekről van szó, és ez letetúságosan sok lesz ezen projektek esetében. Szorosan nyomon követjük az önök munkáját, a többi szakbizottság munkáját is, és kíváncsian várjuk a végső véleményünket, illetve az Európai Parlament végső jelentését, és a továbbiakban is együttműködünk önökkel. Köszönöm. Thank you, Ms. Madsen. And... Köszönjük szépen. Most pedig a tevőnek megadom a szót, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőnek és az összes kollégának. Úgy tűnik, hogy a lényegi pontokban mindannyian egyetértünk. De van néhány dolog, amit tisztázni szeretnék. Ami a résztvevő vállalatokra vonatkozó küszöböt illeti, egyetértek az elhangzottakkal, és az ECON egyébként foglalkozik ezzel a kérdéssel, és részét képezi ez a téma az ECON szakbizottság által tárgyalt jelentésnek is. Ami a pozitív kritériumokat illeti, vagy a pozitív listát, hogy az MV nem gyakorol nyomást annak érdekében, hogy fenntartható és környezetbarát projektek valósuljanak meg, hát akkor ki? Mi vagyunk az a szakbizottság, amely ezeket a kezdeményezéseket általában támogatja. Én biztos vagyok abban, hogy mind a gazdaságot, mind a környezetvédelmet elő tudjuk együttesen mozdítani. És biztos vagyok abban, hogy a környezetbarát projektek nem fogják elriasztani a beruházókat, épp ellenkezőleg szerintem továbbra is a zöldebb gazdaság mellett kell síkra szállnunk, és biztosítanunk kell, hogy mind a gazdaság, mind a környezet együtt tudjon fejlődni. Még egy dolog, egy megjegyzés, amelyre ki szeretnék térni, az az, hogy úgy tűnik, hogy a jelentéstevő támogatja, hogy a cev ből és a Horizon 2020-ból elvegyenek 2,7 millió eurót. Ez teljesen alaptalan állítás, gyanúsítás. Ugyanis eh, egyébként ez a kérdés az étre szakbizottság illetékességébe tartozik, és az étre szakbizottság és véleményében már megfogalmazta, hogy az éves költségvetési folyamat során kell a költségvetési hatóság két intézményének együttesen meghatározni a további lépéseket. Mindenkit biztosítani szeretnék afelől, hogy végül is én mindenek előtt azt szeretném, hogyha közösen lépne fel az Európai Parlament annak érdekében, hogy az FC tényleg működőképes legyen, még egy dolog, ami a beruházási bizottságot illeti. Szerintem annak heterogénebbnek kell lennie, nem elég, hogyha csak pénzügyi szakértők ülnek benne, hiszen nem elég csak az eddig finanszírozott kezdeményezéseket és projekteket szemlélni. Tudjuk, hogy az, amit eddig tettünk, sajnos ide vezetett, ehhez a jelenlegi mai helyzethez vezetett, ezért többet kell tennünk, mint a múltban. Egy homogén bizottság helyett szerintem talán inkább több szakértőt kellene bevonni ebbe a munkába, akkor talán más lesz a végeredmény. Máskülönben attól tartok, teljesen hiába való lesz ez a kezdeményezés. Köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket, várom a további együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel. Remélem sikerül egy erős véleményt megfogalmazunk, amely tükrözi, hülyen tükrözi az álláspontunkat az FCT illetően. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. És most az ütemterv következik. Az ütemterv igen szigorú, szorosak a határidők. A módosítók határideje március 23-a, délutáni 6 óra, ez tehát a jövő héten lesz. Az Envi-ben április 14-én szavazunk, Lehet, hogy ez az ülésünk első napi rendi pontja lesz, körülbelül reggel 9 óra környékén, és az ECOM-ban és a Költségvetési Szakbizottságban pedig április 20-án lesz a szavazás, és még megerősítésre vár az, hogy mikor is szavazunk pontosan a plenárison. Ezzel a mai napi rendünk végére érkeztünk. Utolsó pontként még egyszer szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a szakbizottság következő ülése március 26-án lesz Brüsszelben, illetve március 31-én szintén Brüsszelben. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt és az együttműködést. Szép napot kívánok!